Kedves kollégák, tudom, hogy igen, csak elét körben vagyunk, mindezonáltal megkezdjük a munkát, mert mint mindig, hát nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Kettő nagyon fontos vendéget üdvözlünk körünkben, ugye tudják, hogy Lewandowski biztos úr mindjárt csatlakozik hozzánk, illetve a délután folyamán Maestat úr az Európai Beruházási Bankból szintén vendégünk lesz. Tehát azt gondolom, hogy semmiképpen sem szabad az időt elfecsérelnünk. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet, gondolom senkinek nincs kifogása. Annyit mondanék tehát, hogy mi az alapvető szervezési kérdéseket illetően. Ugye ismerik ezt a munkaformát, de még egyszer megismétlem. Jelentéstevőnk 5 percet fog felhasználni arra, hogy bevezesse a témát, aztán a biztos úr kap 10 percet bevezető gondolatainak ismertetéséhez. Ezt követően következnek, négy percre kapják meg a szót, maximum négy percre kapják meg a szót az egyes frakciók képviselői, azután pedig megnyitjuk az általános vitát. Lesz egy válaszforduló is, tehát a biztos úr egy pár kérdésre válaszol, majd újra ö, utána fogad új kérdéseket. Aztán Májstát úrral, az Európai Beruházási Bank igazgatójával fogunk beszélgetni. Éppen ezért világos az, hogy fegyelmezetnek kell lennünk, nem csak nekünk, hanem minden hozzászólónak, minden felszólalónak, aki szót kap. Fegyelmezetnek kell lennie, be kell tartani az időt. Ami az elnök közleményeit illeti, ide tartozik az is, hogy nagyon röviden, lehet, hogy egy rövidebb jelentést készítettünk erről, Múlt csütörtökön pénteken meghívott bennünket a Magyar Parlament, az országgyűlés, az ottani Költségvetés Bizottság elnöke hívott meg bennünket Budapestre, és így Budapesten jártunk. Budapesten jártak többen, nagyon sok elnök, az adott nemzeti parlamentek, tagállami parlamenteknek, a pénzügyi költségvetési szakbizottságainak elnöke is részt vettek. Széles körű tárgyalásokat folytattunk, nagyon sokat tanultam a magyarországi tartózkodásom ideje alatt. <clears throat> Megtudtam, hogy az egyes tagállamok parlamentjei hogyan vélekednek a következő pénzügyi tervünkről. És költségvetési bizottságként áprilisban lesz lehetőségünk arra, hogy a nemzeti parlamentek illetékes bizottságainak vezetőivel beszélgethetünk majd. Nagyon érdekes ez. Kísérletet tettem, és kérem, higgyék el nekem, mindig kiemeltem. Kísérletet tettem arra, hogy elmondjam, hogy mi Európai Parlamentként azt szeretnénk, hogyha a tagállamok parlamentjei szövetségeseink lennének. Nem ellenfeleinknek tekintjük őket. Értsék meg, hogy mi szövetségesek vagyunk néha a saját kormányaik ellenében vagyunk mi szövetségesek. Azt hiszem, hogy néhányan így is látták ezt, és mint említettem, voltak fenntartásaim az elején, de nagyon illusztris társaságban töltettem az időt, és nagyon sokat tanultam. A következő közleményem nyilván néhányan akik állandóan nézik a honlapunkat, látják, hogy mm, a hármas számú munkadokumentum elkészült, egy kicsit késekedve, de mégis elkészült, a honlapunkon van, nem fogjuk ezt még egyszer napirendre tűzni. Egyszerűen ezt ebben állapodtunk meg a vitánkban, ezt az eredményt értük el, a dokumentum összefoglalja az eredményeket. Most minden munkadokumentum megtalálható a honlapunkon. Aztán azt mondtuk, hogy a következő ülésünk, amely Strasbourgban lesz, amelyet rendkívüli ülésként beillesztettünk, ez a rendkívüli ülés két témával foglalkozik majd, az állampolgárság, az európai polgárság kérdésével, illetve foglalkozunk majd a klímaváltozással, azonban biztos asszony, Hildegard biztos asszony azt mondta, hogy nem fog részt venni, nem tud részt venni a találkozónkon, de küld majd egy magasrangú tisztviselőt, kérem szépen ezt nem kell ennyire szó szerint venni, meglátjuk majd, hogy ki jön, aki képviseli a biztos asszonyt, aztán majd lyukat fúrunk a hasába kérdéseinkkel. Azt gondolom, hogy a parlamentek, illetve a mi saját bizottságaink által a véleményként elkészült dokumentumok, amik a pénzügyi tervvel kapcsolatosak. Nos, ezeket összegyűjtöttük, a különböző illetékesek véleményét, mindenki ismeri ezeket. A, van egy összefoglaló kézikönyv, amelyet állandóan kibővítünk az újonnan érkező véleményekkel, állásolalásokkal. A múlt hét végén pénteken egy levelet kaptunk az AFED bizottságtól, ezt a levelet is csatoljuk ehhez a dokumentumgyűjteményhez. Utolsó elnöki közlemény a következő. A február 1-i ülésén több kollégával ő, találkoztunk, akik a, nem tudták kérdéseket az életek és biztosokhoz intézni. A kollégák írásba foglalták kérdéseiket, a mi bizottságunk titkánsága továbbította a biztosoknak, most legalábbis Öttinger biztos úr válaszai pénteken érkeztek meg, de csak ma láttam őket, tehát pontosítok, nem ma jöttek meg, de most már itt vannak ezek a válaszok is. Azok, akik kérdeztek, természetesen továbbították. Továbbítottuk a kérdezőknek pontosabban ezeket a válaszokat. Most pedig térjünk rá a napirendi pontokra, az következő napirendi pontra amely a saját források rendszerével foglalkozik. A legtöbben közülünk már egy ideje foglalkozunk ezzel a rendszerrel, a saját források rendszerével, és nagyon régóta azt mondjuk, hogy megreformálandó ez a saját források rendszere. Ma szeretném önöknek elmondani, folytattam egy beszélgetést, amelynek során egy hagyományos saját forrásról folytattam tárgyalást, méghozzá a cukor és izoglukóz adóról folytattam beszélgetést, kellett időzeben beszélnem, és azt tanultam meg eközben, hogy ez az adó nem, ez úgymond célzott vagy pántlikázott jövedelem. A 6, 8, ugye a ö, cukorreform, a 8 asik ugye ez az átmeneti időszak, ezek a pénzforrások, amelyek a cukorpiacból ö, generálódtak, ezeket nagyon is célzottan használták fel, méghozzá az export támogatások finanszírozására. Ez közvetlenül hogy közvetetten visszakerül a cukor ágazatba. Ez most már nem létezik, ez az egész rendszer. A cukorágazat átszervezése, hát ezért az árat maga a cukorágazat fizette meg, az alapot lezárták. 2012-ben amúgy is vége az egész programnak, lesz majd egy többlet, egy felesleg, amelyet visszajutatnak az európai költségvetésbe, körülbelül 600 millió euróról van szó, ez az egyik. Aztán azt mondják azok, akik a cukorral foglalkoznak, nem akarunk, nem akarjuk az adóinkat saját forrásként kezelni. Hát erről is kellene azt hiszem szólnunk, amikor elkészítjük az erre vonatkozó jelentésünket. A saját források nem tesznek ki sokat, akkor is, hogyha hagyományosak, tudják, hát a cukor mennyiségétől függően egy éven belül 135 millió és 150 millió közötti ez az összeg a cukorból származó. Tehát azt gondoltam, hogy hát itt azért valamit mondanak, hogyha az alapvető, az alapelvek megváltoztak, az alapok megváltoztak, hát nem tudom, hogy le lehet-e gombolni róluk további összegeket. Minden export cukor, ami beérkezik az EU-ba, nem fizeti meg ezt a plusz költséget. Azt hiszem, hogy még egyszer meg kell tárgyalnunk ezt a kérdést. De először is biztos urunkat, János Lewandowskit tiszta szívből üdvözlöm, mi nálunk. Nem először jár nálunk. Ő a mi emberünk a bizottságban. Örülünk neki, örülünk annak, hogy itt van. Mielőtt azonban ö, válaszolna, Salvador öt percre megkapja a bevezetésre a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Lewandowski biztos úr, régi jó ismerősünk itt az Európai Parlamentben, és gyakori kollégánk, barátunk. A költségek illetve a kiadási politikák elemzését nem zárhatjuk le úgy, hogy nem fordítjuk figyelmünket a bevételek ágazatára. Egyéb esetben egy nem kiegyensúlyozott elemzést készítenénk a mai költségvetési európai valóságról. Ahogyan az elnök asszony is mondta, a források szempontjából nehéz helyzetben vagyunk, hiszen megvizsgál, ha megvizsgáljuk a költségeket, arra következtetése jutunk, hogy a jelenlegi politikák megtartása mellett az Európai Unió költségvetés az elkövetkezendő években nem csökkenhet. Egyes tagállamok részéről egyértelműen az a szándék látszik, hogy csökkentsék a befizetéseiket, emiatt sokkal erőteljesebben megjelenik az Európai Parlamentnek az a régi követelése, hogy a saját források rendszerét vizsgáljuk felül. A kiegészítő mm, forrásokat illetően pedig, ahogyan Haug asszony elmondta az imént, nagyon nagy válságot tapasztalhatunk ezen a területen, hiszen további csökkenés tapasztalható, aztán pedig a héja befizetések sem felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyek helyesek lehetnének Európai Unió szempontból, ezért tehát új számadatokat kellene megvizsgálnunk, ahogyan az Európai Bizottság, illetve Lewandowski biztos úr is megtett a közleményében, amelyet néhány hónapja adott ki a költségvetés felülvizsgálatáról. Lewandowski biztos úr jelenlétében szeretnék néhány bevezető kérdést feltenni, amelyek talán a vita alapjául szolgálhatnak, és biztos vagyok benne, hogy kollégáim sokkal részletesebb kérdéseket fognak feltenni a biztos úrnak. De nagy aggájjal látom, hogy azok után, hogy láttam az egyes nemzeti parlamentek reakcióiból, nagyon sok nemzeti parlament egyébként, amelyekkel tárgyalnunk kell majd az elkövetkezendő években, tehát nagyon sok parlament úgy gondolja, úgy látja, hogy nem kellene annyit beszélnünk új forrásokról, hanem javítani kellene a már meglévő forrásokat, főként a negyedik forrást illetően, ami a bruttó nemzeti jövedelemből adott befizetést jelenti talán Lewandowski úr a két álláspontot egyeztetni tudna annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a negyedik forrás, és kevésbé legyen kitéve a nettó befizetőkről szóló vitának, mit kellene ezért tenni. Ami pedig a héját illeti, mielőtt elhagyjuk ezt a az adóformát. Egyébként nagyon sok nemzeti parlament is kérte, hogy szűnjön meg ez a fajta adó. A biztos úr a harmadik, ezen harmadik forrással kapcsolatban milyen lépéseket tervez, hogy a szükségleteknek meg tudjunk felelni, és ami pedig a jelenlegi és eredeti saját forrásokat illeti, ezzel kapcsolatban egyértelmű, hogy egy olyan finanszírozási rendszerre van szükség, amely az Európai Unió pénzügyi finanszírozási autonómiáját erősíti, illetve az átláthatóságot és a teljes rendszer láthatóságát. Az Európai Bizottság a költségvetési felülvizsgálati javaslatában említ egy listát arról, hogy milyen új lehetséges források léteznek, világos és egyértelmű, hogy e- az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság többet dolgozott egyes összegekkel, mint másokkal. Ezért tehát a logikus kérdés, amelyet szeretnénk feltenni a biztos úrnak, hogy milyen olyan saját források vannak, amelyekről azt gondolja az Európai Bizottság, hogy azok jobban megfelelnének, és az új lehetséges új források bevezetése hogyan lehet összeegyeztethető a költségvetési szuverenitás megőrzésével. Másrésztről pedig kiegészítő kérdésként azt szeretném föltenni, hogy mit gondol a biztos úr a, a költségvetési korrekciós mechanizmusokról, amelyeket számos pénzügyi tervben használtak már, főként a jelenlegiben, annak érdekében, hogy a befizetés és a kivett összeg, a nyereség közötti aránytalanságot megszüntethessük. Tehát milyen például adhok alapokról beszélünk, vagy pedig költségvetési kompenzációs csekkekről beszélünk ebben az esetben. Nagyon fontosnak tartanám és érdekesnek tartanám a bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban. A szakbizottságunk, illetve a parlament, legalábbis sosem terveztük azt, hogy a saját források ról szóló határozatot felülvizsgáljuk, átfogalmazók, hiszen az teljesen helyén való, és érvényes, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a, az éves kiadási felső határ, illetve a saját források felső plafonja az 1,24 százalék GDP arányában, ezzel kapcsolatban a közösségi költségvetésen belül, az uniós költségvetésen belül milyen összegre gondoltak. Nagyon várjuk, elnök asszony, a biztos úrral folytatandó vitát, és reméljük, hogy az adatokat, az egyes adatokat a saját forrásokkal kapcsolatban pontosítani tudunk az elkövetkezendő pénzügyi terv érvényében, függvényében. Köszönöm. Vielen Dank, Salvador. Köszönöm, Salvador. Janus, megkérhetem 10 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy hát nem a legelső találkozónk, nem első lehetőségem, hogy megvitassam önökkel ezt a nagyon is érzékeny témát, a saját források témáit. Mindenki emlékszik arra, hogy több kísérletet követően, hogy megreformáljuk a mostani rendszert, az Európai Parlament az előző ciklusban, és kiváltképpen ellen Lemassur volt a mozgató rugója ennek a reform folyamatnak, és újra kívántuk, meg, meg, megkívántuk nyitni ezt a témát. Újra napi rendre tűztök, is. elő akartuk készíteni egy hosszabb életű reform útját. Mert a korábbi kísérletek tiszavirág életűek voltak. Nos, mint mindig, az a cél, hogy felsoroljuk a gyenge pontjait a jelenlegi rendszernek. De azt gondolom, hogy nem kell mindent elmagyaráznom, mindenki tudja, hogy ez egy nagyon is összetett kérdéskör, mindenki ismeri ennek a részleteit, és nem felel meg a jelenlegi rendszerre az Európai Unió politikai célkétűzéseinek. Éppen ezért csökkenteni kell a kiadást, kiváltképpen amikor a következő hozzájárulások beszélnek, hogy a válságkezelő mechanizmusok kapcsán nagyon sok országban bevezettek gyakorlatilag a média nem helyes fényben tünteti fel ezeket az intézkedéseket. Közös utat kell bejárnunk. Az egyszerűsítés azt a célt szolgálja, Amit Szabadó Garika említett, a jelenlegi áfa vagy héja alapú saját forrás nem sok többletértéket teremt mesterséges ez a rendszer, egy olyan struktúra, amely komplex statisztikai számításokon alapul. A meglévő áfa vagy hia alapú saját forrás rendszer felfüggesztésével egyszerűsödne a helyzet. Hívva most kérem szépen a szándékunk ebben elég, és az a munka egyszerűbb része. Ami az új saját források rendszerét illeti, nagyon érzékeny téma ez, hiszen a tagállamok is érzékenyen reagálnak a fiskális szuverenitás kérdésére. Nem akarjuk lerohanni a tagállamok fiskális önállóságát, szuverenitását. egy egyhangú módon kell megállapodniuk abban, hogy mennyiben járulnak hozzá, nekik kell ratifikálni, mind a 27 tagállamnak ratifikálni kell az új hozzájárulási mechanizmust. A költségvetés felülvizsgálata egy hosszú listából hat jelöltet választott ki. Ez egy döntő mozzanat, egy döntő momentum, amikor a bizottságban nagyon sok technikai jelentést, elemzést készítünk, összegyűjtünk különböző műszaki, politikai, megvalósíthatósági eh, lehetőséget. Hat jelöltből senki sem tökéletes. De sajnálatos módon nem vagyok kész arra, hogy Salvador kérdésére válaszoljak, és hogy elmondjam, hogy ki a győztes. Tegnap az Oscar díjátadás megtörtént, de sajnos én most nem tudom kihirdetni, hogy ki a győztes a hatokból. Ki az első díj? Hát szólhatunk az érvekről, ellenérvekről, a jelöltek mellett és ellenük. Egy autonóm, vagy két autonóm jelöltet keresünk, de nem a tagállamok adminisztrációján keresztül kell ezeket átutalni, hanem határokon átnyúló természetűek kellenek legyenek. Nagyon fontos a kiválasztási kritériumoknál. A közösségi joganyaghoz kell kapcsolódniuk, az egységes piac előnyeit kell képviselniük, és ami nagyon fontos, látni kell bármely jelölt saját forrásainak hatását az ágazati fejleményekre az egyes tagállamokban. Ezt vettük most gorcső alá, ezt a kérdést. Június utolsó hetében készül el a saját forrásokról szóló döntés. Persze belemehetnénk a részletekbe. A biztonsági övemet azonban jól becsatolta Jutta Haug. Köszönöm szépen, legalább így elkerülhetem az olyan választ, hogy ki a győztes, nem kell válaszolnom erre a kérdésre. Nagyon fontos a kiválasztásnál, az elemzésnél, a jelöltek elemzésénél, kiválasztásánál azt kell látnunk, hogy a politikai megvalósíthatóság jelenlegi Európában, a válság, válság utáni korszak Európájában. Mi fogadható el, ami a korrekciókat illeti? <clears throat> Még egy kérdést tett fel Salvador Garriga. Ebben a pillanatban arra törekszünk, hogy elfogadható álláspontot alakítsunk ki a kiadási oldalon. Az agrárkiadások, a kohéziós kiadások és másfajta kiadásokon keresztül a kiadási oldalt nézzük. A, korrekciók, ha más nem valósítható meg, a korrekciók ezen az oldalon várhatóak. Nagyon fontos persze a nettó befizetési álláspont. Megvalósíthatóvá, politikailag elfogadhatóvá kell tennünk ezt a döntést a 27 tagállam által, az európai költségvetés egyes címsorainak kialakítása során ezeket át kell alakítani, át kell nevezni, át kell csoportosítani, azt hiszem a 2020-as stratégia fényében is. Egyetlen vigaszom ma, hogy valóban döntő mozzanatot élünk meg most. Igazából nyitott fülekkel, nyitottnak kell lennünk az eszme és véleménycserére. Önöktől várjuk azokat a jelzéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy mi a jó? Úgy tűnik, hogy a parlament lesz az egésznek, a reform folyamatnak a mozgatórugója, a saját források rendszerének reformját illetően. Nagyon is reális feltételezés, hogy önök fogják ezt megtenni. A bizottságot nem lehet elszigetelni. Vannak olyan tagállamok, amelyek nyitottak a reformra, de a reform folyamat fő mozgatórugója, az egyszerűsítési folyamat fő mozgató mozgatórugója az a közösségi testület, amelyet Európai Parlamentnek nevezünk. Ennyi lett volna a bevezetés, köszönöm szépen a meghívást. Ja, vielen Dank. Ähm. Köszönöm szépen. Egyetlen kommentát tennék, mielőtt a frakciók fordulója következne. Hogy is kezdjem? Nem feltételes módban mondom, hanem nagyon konkrétan most azonnal legalábbis mi, akik itt ülünk, hagyjuk abba azt, hogy állandóan bele megyünk ebbe a netto befizető vitába. A netto befizető és netto fogadó, ez egy olyan koncepció, ami az európai többletértéket, az európai pluszt tönkreteszi, így vélem. Éppen ezért szerintem kérjük ki magunknak azt, hogy ezeket a dolgokat mindig így lássák. Bárki van itt a tanácstól, most mondom neki, jegyezze meg, ne kezdjék állandóan ezt a netto befizetői vitát. Néppárt, kezdjük. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért a bevezetőért. Azt gondolom, mint már ő is elmondta, igyekeznünk kell az egyszerűsítésre, az átláthatóságra kell törekednünk, és mint biztos úr maga is mondta, lehet, hogy nehéz, de még viszonylag egyszerű ezt megtenni ebben a vitában. Vagyis közelebb kell kerülnünk a polgárokhoz, és a parlamentben folytassuk a vitákat méghozzá átlátható módon, arra törekedve, hogy az egész költségvetési eljárás egyszerűbb legyen a kidolgozása, illetőleg a bevételek biztosítása is legyen egyszerűbb, átláthatóbb ami az éves költségvetés alakítását illeti, a parlamentnek is elő kéne terjeszteni egy dokumentumot, amelyben a bevételeket egyértelműen tisztázzák. Nincsen közvetlen hatáskörünk ebben, de meg tudnánk vitatni legalább, és ebben az esetben a költségvetésről folyó tárgyalásokba be lehetne ezt illeszteni. Ami az egyszerűsítéseket illeti, és ezt a biztos úr is elmondta már, azt jelenti tehát, hogy eh, kitérhetne ez az áfára, és eh, ez egyszerűsítést is jelenten. Aztán persze a különböző engedmények, kedvezmények kérdése is tisztázandó. Ami pedig az áfát illeti, a következő előnye lenne ennek, mm, átláthatóbbá válna a rendszer a törléssel, és ebben az esetben az áfa egyértelműen kidomborítható lenne a saját forrásokról folytatott vitában. Itt megint csak a, a szerződés szelleméhez kéne visszatérnünk, hogy saját forrásokból finanszírozzák az Európai Uniót lehetőleg maximálisan. Ezt kell kiemelni. az nem saját források átcsoportosítása vagy átengedése, ha utána azzal jönnek, hogy visszakérik. Tehát rendelkezésre kell bocsátani a saját forrásokat, hogy európai szinten is dolgozni tudjunk. Valóban elnök asszony igaza van, ebben a vitában ez nyomon követhető. Egyrészt egy megfelelő nyeleségre, hozamra van szükség, és azt is várjuk, hogy Európa eleget tudjon tenni az új kihívásoknak, figyelembe véve persze a nemzeti erőforrásokat. Remélem, hogy jól értettem biztos urat, amikor azt mondta, hogy az Európai Bizottság igyekszik olyan jövedelemforrásokat, bevételi forrásokat találni, amelyek az európai politika javára vannak, és az európai érdekeket jobban képviselik. Ez lenne a legjobb módja annak, ahogyan túllépünk az eddigi vitán, vagyis nem az eddigi áfa képletet alkalmaznánk, hiszen az áfát látni kell a tagállamok szedik be. Viszont ami a hátrányt illeti, erről is beszélni kell, mert ez egy újfajta nem bevezetését jelenthetné. És itt a nemzeti parlamentekkel, amikor tárgyalunk, erről beszélni kell, a Lamaszúr jelentés egyértelműen különbözteti a különböző komponenseket. Ez az újfajta adó, mely egyébként eh, a célok szerint teljesen semleges adó lenne. Egy autonóm európai finanszírozást akarunk, és a nemzetállamok hozzájárulását egyértelműen világossá kell tenni és egyszerűsíteni, csökkenteni kell. Köszönöm szépen, csak alá tudom húzni a Csüsszörötúr annyira régi módi, hogy nem kéne ezzel foglalkoznia. Köszönöm szépen, Jutta. Lewandowski úr újra eljött hozzánk, és nagyon örülünk ennek. De azt kell mondanom, hogy jó lehet, nyilvánvalóan nem vártam, hogy mondja meg most, hogy a pénzügyi eszközök Oscar díját kinyerte, de azt azért jó lenne, hogyha a hat jelöltről egy kicsit több részletet mondana el. Feltételezem, hogy a hat jelölt azok, azon jelöltek, amelyek a költségvetési felülvizsgálatban a jelentésben szerepeltek, amelyet néhány hónapja átadott nekünk, és akkor azt kérdeztük öntől, hiszen ön is tudja, hogy a szocialista frakció számára a pénzügyi tranzakciók adója nagyon fontos, akkor azt kérdeztük öntől, hogy vajon kizárták-e ezt az adót, akkor azt mondta, hogy nem, hanem az egyes lehetőségek között volt ez most azt mondja, hogy van hat jelölt, és szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben tájékoztatná arról, hogy melyik a hat befutó, a legjobb pénzügyi eszköz Oscar díjára, ki a legjobb jelölt, milyen tanulmányok, milyen adatok alapján dolgoztak, hogy egyes javaslatokat figyelembe vettek, egyes lehetőségeket kizártak, ugyanis a költségvetési felülvizsgálatban már lehetett látni, hogy a pénzügyi tevékenységekre kivetett adót preferálta a bizottság, ugyanakkor viszont a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót nem igazán kedvelték. Nem értjük azt sem, nem értjük túl jól, hogy nyilván kellett választani az egyik és a másik között, hiszen nagyon, két nagyon különböző adóról van szó, de a szénadó is egy teljesen más dolog, vagy az úgynevezett mobiltelefonhívásokra kivetett adó, illetve díjak is teljesen mások. Mindegyiket meg kell vizsgálni, mindegyik mellett és ellene is szólnak érvek. De talán egyesek sokkal jobban ki tudnák egészíteni egymást, és így módon megtalálhatnánk a megfelelő saját forrásokat. Tudom, hogy nincs túl sok időnk, úgyhogy befejezem. Tehát beszélt arról, hogy vannak különböző követelmények, amelyeket fel lehetne használni ezen eszközök számára, de szeretném kiemelni, hogy két alapvető fontosságú követelmény van. Az egyik az, hogy az új ügyi eszköz valóban hatékony legyen, hogy ne legyen könnyű kikerülni ezeket. Mindenféle pénzügyi ügyeskedés alapján ne lehessen ezeket kikerülni. A következő pedig, hogy az is nagyon fontos, hogy ne olyan díj vagy adó legyen, illeték legyen, amelyet végül az állampolgároknak kell megfizetniük. Tehát több információt szeretnénk, és szeretnénk adatokat, hogy mi alapján döntöttek az egyes eszközök mellett, és zártak ki másokat. Köszönöm. Valóban itt problémánk van ezzel a készülékkel. Ez az oka annak, itt a technikus, aki mögöttünk dolgozik, ő nem nyúlhat hozzá ehhez a készülékhez, hanem ez más felelőssége. Nem kívánom kommentálni, de segítettünk magunkon. Monika Strassernál van egy mobiltelefon, amely az időt pontosan méri, képes ezt mérni, egy másodpercekre tudjuk mérni. Egész jól álltál ide. Karl Haklund a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, nagyon németesen vezeted az ülést, és számított ki az időt, a perceket beosztod. Először is köszönöm szépen, biztos úr, hogy itt van körünkben. A mi frakciónk örül ennek a vitának, és pozitívan viszonyulunk a bizottság programjához a saját források vitájában. Persze nagyon is várjuk a végeredményt, a tavaszi-nyári eredményeket. Sajnálatos dolog persze, megértem, hogy nem tud válaszolni Gariga úr kérdésére, mégis felteszek még néhány kérdést, ugyanabban az irányban haladó kérdést. És hát kíváncsi vagyok, hogy hányra tud majd válaszolni. Ami az áfa héja felváltását illeti, a jelenlegi áfa alapú rendszert. Most a kérdés az az, hogy és új saját forrásokat kíván bevezetni, amelyek a jelenlegi finanszírozás kiegészíti, amely pluszban jelenne meg a jelenlegi áfa rendszer mellett, vagy pedig új saját forrásokkal kívánja felváltani az áfa rendszert, vagy pedig többfajta saját forrást kíván felhasználni a jelenlegi rendszer teljes körű felváltására. Ha esetleg ezt kifejteném, nagyon hasznos lenne számunkra, hogy megértsük, hogy honnan hová tart és hogy a költségvetésnek mekkora részét lehet lefedni az új forrásokkal. 100%-et vagy csak egy részét, ez nagyon érdekes lenne számunkra. Ami a semleges saját forrásokat illeti. Nos, hát kicsit nagy dolog azt gondolni, hogy van és olyas valami, mint semleges saját forrás. Nem gondolom, hogy a saját, saját forrásoknál azt mondjuk, hogy nem szabad megadóztatni az állampolgárokat. De hát minden kihatással lesz az állampolgáraink életére, ha a pénzügyi tranzakciókat megadóztatjuk. Ezek közvetett módon az állampolgárok újabb adózásához vezet el, hiszen többet kell majd fizetniük az állampolgároknak a banki szolgáltatásokért. Azért ezt ne felejtjük el, annyira ne legyünk naívak. Ami a harmadik típusú saját forrást illeti, amikor bizonyos saját forrásokat említünk, amelyek érdekesek lehetnek számunkra. Hát nagyra értékeljük a bizottság hozzáállását. Hatástanulmányt próbáltunk készíteni a több lehetőségről, hiszen szerintem így kell eljárni ez a felelősség teljes eljárás. De esetleg elmondaná azt, hogy pénzben mit jelentene az újítás. És biztos úr, ha esetleg szólna arról, hogy mit lehetne elérni a bizottságon belül? Hiszen azt látjuk, azt a trendet látjuk, hogy a bizottság nem elég bátor. Nincs elég kurázsia. Tehát úgy tűnik, hogy ha úgy érezzük, hogy a bizottság lehet, hogy nem lesz elég bátor, hogy szembeszálljon a tanácssal, ha onnan nagy ellenállás várható. Bátrak lesznek majd önök a bizottság részéről? A tanácsban lesz elég merszük fellépni a tanácson szemben? Köszönöm szépen! De ugye mi bátorítjuk a biztosokat, ugye? Remélem, hogy bátorítjuk. Izabel a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, nyilvánvaló, hogy a saját forrásokról szóló vita, ez ennek a jogoktatási ciklusnak egy kiemelkedő témája mindenki számára, a bizottság és a parlament számára. Meg kell határozni az új saját forrásokat. Nagyon fontos, hogy mm, pontosítsuk, hogy új. Amit említett, és amit mondtak az előttem szólók. Először is ki szeretném emelni azt, hogy a netto, hozzá, a netto befizető kérdése. Ez egy állandó vita, nehézkes. Azt gondolom, hogy nem az alapító atyák szellemét viszi tovább ez a vita. Ami a netto befizetőkről szóló vitát illeti, azt gondolom, hogy nem szabad úgymond, tehát egyfajta saját csapdánkba esni, a pénz, a kiadási oldalról beszélni, minden tagállam meghatározza, hogy melyik programját, meddig, hogyan kell kiigazítani. Azt hiszem, hogy ez nem az új forrásokról szóló vitát illeti. Azt gondolom, ne, hát nem mondja meg, hogy ki az Oscar díjas, ki az első számú ö, nyertes, hanem azt gondolom, hogy Ugye azt mondta, hogy fontos kritériumokat dolgoztak ki az elemzés során, amit éppen most készítenek, határokon átnyúló jelleg, a belső piachoz kapcsolódás, a közösségi szellemiség. Ezek a fontos kritériumok, amelyek meghatározzák a kidolgozandó új eszközöket. Azt gondolom, hogy valóban mi vagyunk az önök legjobb szövetségesei. Minél több információt kapunk öntől, az önök munkájáról, annál jobban tudjuk önöket támogatni. Tehát így lehet valóban előrelépni majd együtt. Ami a tanácsot illeti, azt hiszem, hogy a költségvetési vita során felmértük azt, hogy a tanácsban a saját forrás az már hideg leléshez vezet a tanácson belül, tehát az embereket felidegesíti ez a kérdés. Azt gondolom, hogy a saját források, az új saját forrásokhoz szükségünk van egymásra, valódi szövetségesek vagyunk. Azt kérem szépen, hogy tájékoztassanak minket, dolgozzanak minket szorosan együtt. Amit eh, Jean-Luc Dehaene is mondott, nagyon fontos az, hogy semleges, költvetési semlegesség eh, uralkodjon. Amit bevezetünk, az ahol oda vezessen a tagállamokban kevesebbet adjanak ki. Ez lenne a többletérték az európai költségvetésnek. Tudjuk, hogy a tagállamokban a költségvetési helyzet nagyon nehéz, az európai szemeszter, az európai fél év, a márciusi csúcs találkozó témái közé fog ez tartozni. Nem lesz könnyű helyzetünk, a tagállamokban nem könnyű helyzet. Biztos, megvalósítható rendszer kell kidolgozni, valóban megfelel a kritériumoknak, és valóban nagyon fontos az, nagyon fontos, hogy ő többet és jobban tudjanak elérni. Nagyon fontos a tagállamokat megnyugtatni, és azt mondani, hogy az új rendszer mindenki számára előnyös, és valóban többletértéket jelent majd. Én azt gondolom, szeretem azt megörésíteni, hogy mi nagyon is hajlandók vagyunk önöket támogatni. Hm, azt gondolom, hogy minél többet rakhatnak a mi válunkra is a saját erőforrások kapcsán. Azt gondolom, az Európai Parlament költségvetésében, hát ugye a, a nem Európa árát, azt mindenki fizeti meg. Mindenki megfizeti. Azt gondolom, hogy a többletérték a saját forrásokon keresztüli hozzáadott érték valóban jó. Köszönöm szépen, hogy itt van, és köszönöm szépen a majdanon által adandó kiegészítő információkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Isabel. Most pedig Richard Ashworth. Köszönöm szépen, elnök asszony általánosságban az alapgondolat ezzel a kérdéssel kapcsolatban az az, hogy nem átlátható a rendszer. És szerintem ez az egyik fő probléma, amelyel a biztos úrnak foglalkoznia. Ugyanis a közvélemény nagyon nehezen érti meg, hogy hogyan szerezzük a pénzt, és véleményem szerint azt mondhatnánk, hogy a korrekciós mechanizmus vagy a visszatérítési rendszer, nagyon sokan érzik ezt a tisztességtelenséget, illetve azt, hogy a rendszer valahogy nem működik jól. Úgyhogy el kell fogadnunk, hogy ezt meg kell változtatni, és nyitva állunk az ötletek előtt. Nagyon világos, hogy mit akarunk elérni, azonban mit nem akarunk elérni, az az, hogy az egyik saját forrásrendszert behelyettesítsük egy másikkal, ez semmi eredményre nem jut. A másik pedig, hogy az Európai Unió ne kapjon költségvetés, illetve adópolitika szempontjából szabad kezet. A közös agrárpolitika vagy a belső piac, az egységes belső piac szempontjából nagyon fontos ez a rendszer. Azonban az héja alapú komponens szerintünk mindenképpen megreformálandó és tisztázandó. Illetve nem vagyok meggyőződve az egyéb jelöltekről sem kettőt említenék most. A szénadó jelen pillanatban hazám ezzel kapcsolatban nagyon nagy problémában van. Szerintem itt egy valódi aknamezőre lépünk, hogyha erre a területre belépünk. Aztán pedig a korrekciós mechanizmusnál szerintem az érzékenységeket, az érzelmeket a visszatérítésekkel kapcsolatban próbáljuk félretenni. Egyszerűen matematikáról van szó, ugyanis a lényeg, hogy matematikailag tisztességes legyen, korrekt legyen a rendszer ez egy nagy ösztönző lenne arra, hogy az európai tagállamok ne hívjanak le Európai Uniós alapokat. Aztán pedig, ami a nemzeti bruttó jövedelem rendszert illeti, az Európai Unió nyilván mindig függni fog az európai tagállamok hozzájárulásáról, és ha ez a GNI alapú elem lenne az egyik uralkodó elem, akkor a tagállamoknak igenis lenne beleszólásuk, közvetlen beleszólásuk abba, hogy az európai költségvetés valódi többletértéket jelentsen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Miguel Portas. Köszönöm szépen. Ami engem illet, kicsit nehéznek tűnik ez nekem, hogy a biztos vitát folytat velünk a saját forrásokról, oly módon, hogy új javaslatok, új érvek, új ötletek fel sem merülnek, illetőleg, hogy korábbi javaslatokat értékelnének. Tehát ilyen értelemben nem célra vezető ez a véleménycsere. Természetesen csodáljuk a biztosunkat, ahogyan ki tudja kerülni a kérdéseket, de itt nem arról van szó, hogy retorikai oszkárokat osztogassunk. A hozzászólásában 10 percen keresztül végül is nem mondott semmit. És miután meghallgattam, egy néhány megjegyzést szeretnék én is tenni a mostani rendszerrel kapcsolatban. A mostani rendszer teljesen abszurd. Egy olyan rendszerről beszélünk, amelyben a tagállamok egy minimális befizetéssel élnek, és erre, és erre törekszenek, mert hogy minimális legyen, de a maximálisat vennék ki a költségvetésből. És ez azt jelenti, hogy ez a költségvetés nem szolgálja tulajdonképpeni célját, és újra ki kéne találni ezt. Egy másik dolog, amelyel egyetértek, az az, hogy az áfa tulajdonképpen nem igazi saját forrás. Akkor nézzük meg azt a munkát, amit a számbevőszék végzett. A kérdés az, hogy bizonyos intézkedésekről beszélünk, például az áfa területén el kell kerülni az adócsalást és adóelkerülést, mint egy 200 milliárdos összeget becsülnek ezen a területen tehát 100 és 200 milliárd euró között van. Ez, ez körülbelül az a mérték, mint az egész közösségi költségvetés összességében. Nem beszélhetünk áfáról anélkül, hogy az csalásról, a sikkasztásról ne beszélnénk. Egy harmadik aspektus még, amit bizonyos képviselők már kritizáltak, az a tranzakciós adó a pénzügyi területen Amire itt felhívták a figyelmet, vagy ami a kritika pontja volt, az az, hogy gyakorlatilag az adófizetőre hárítják ezt a hatóságok azokra, akik igénybe veszik az ilyen szolgáltatásokat, és utána már nem is lehetne reagálni mert a bankoknak nehézségeik lennének, a biztosítóknak nehézségeik lennek, de ha nehézségeik vannak, akkor az ilyen plusz terheket ők egyszerűen áthárítják a fogyasztójukra, az ügyfelükre. Talán egy ilyen európai adó gondolatával kéne játszani, de mindenképpen az adókban egy újraelosztási rendszert kell látnunk, és nem kizárólag egy plusz terhelést kérdést tennék még fel a biztos úrnak. A parlamentünk egyértelműen állást foglalt, méghozzá az adóparadicsomok ellen foglalt állást a parlament. Mi a helyzet az igazságszolgáltatás ellenőrzésével az ilyen adóparadicsomok kapcsán? Mikor jutunk el végre oda, hogy az Oscar jelöltek közé kerül a adóparadicsom témája? Köszönöm szépen! A következő Miki Csavéla. Vagy mégis, mégse. Parancsoljon, Andreas. Azt hiszem, a saját forráros sokról szóló vita nagyon nehéz vita, de azt hiszem, hogy a rossz lehetőséget választottuk a jelenlegi válság közepette. Nagyon nehéz az embereknek a, arról beszélni, hogy az EU számára több pénzt kellene szereznünk. Azt hiszem a helyzet az, hogy jelen pillanatban nagyon kevés információval rendelkezünk, és jó lehet nem voltam az ülés elején még itt, de nem hiszem, hogy Lewandowski úr az egyes nagyon fontos aspektusokat tudta pontosítani, tisztázni. Hat jelöltről beszélt a saját források esetében. Tudom, hogy az emberek beszéltek már a pénzügyi tranzakciós adóról, a pénzügyi tevékenységek adójáról, a szénadóról. Kérem mondja meg, hogy melyik a másik három. A következő kérdésem pedig az, hogy készítenek-e egy hatástanulmányt ezek ezen adóknak a fogyasztókra kivetett hatásáról, a végső adófizetőkre kitett hatásokról. És milyen adatokat tudna biztosítani számunkra, hogy mi magunk is dönthessünk ezekről a kihatásokról. A harmadik kérdésem pedig, hogy melyek a különböző adóbeli lehetőségek, tehát hogyan kívánják ezeket beszedni, közvetlenül fogják Brüsszelen keresztül, vagy a különböző tagállamok fogják beszedni ezeket az új adókat. Ugyanis ezzel kapcsolatban tisztában kell lennünk azzal, hogy más kérdéseket is figyelembe kell vennünk. Például a költségvetési tárgyalás hogyan fog alakulni, hogyha valaki közvetlenül szedi be a saját forrásokat? Köszönöm, ezek lennének kérdéseim. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Most mielőtt János Lewandowski kap szót egy első válaszkörre, két dolgot szeretnék megigyezni kollégák. Bátorítani kellene, vagy kell a bizottságot, és nem megtámadni a biztost. Nem igaz azt szerintem, hogy nem mondott semmit 10 percen keresztül másrészt pedig aki olvasni tud, annak van némi előnye ebből. Vagyis az összes kolléga rendelkezik a budget review-val, az összes nyelvre lefordítva, és van hat jelölt, akik azokat ott egyértelműen felsorolják nem akarom a kollégákat szidalmazni, de mielőtt megtámadjuk a biztost, és rám számíthatnak, ha ez jogos, de ha nem jogos, akkor nem ne számítsanak, János, parancsai. Pillantánk. Köszönöm szépen, Juta, ezt a támogatást. Köszönöm mindenkinek az okos kérdéseket. Okos kérdések ezek abból a szempontból, hogy megpróbálnak jelen pillanatban többet kapni tőlem, szerezni tőlem, mint amit adni tudok. Úgyhogy azt hiszem, hogy a portás úr kissé brutális értékelése a 10 percemről őszintén szólva nem állt annyira távol a valóságtól. Csak egyetérthetek Jean-Luc-kel, politikai elemzése három hónappal azelőtt, hogy bejelentenénk a nyertest, nem várhatunk nagy tapsvihart Európában. Tehát nem becsüljük alá, nem becsülhetjük alá a politikai nehézségeket, Azonban, ami miatt izgalmas ez a javaslat, ez a semlegesség, a neutralitás. Nagyon sok országban, fővárosban azt hangzik el, hogy a pénzügyi konszolidációt egyszerűvé kell tenni, illetve csökkenteni kell a befizetéseket. De komolyan gondoljuk a neutralitást, illetve a tagállamok költségvetési álláspontját, de az egyéb jövedelmeket, bevételeket nem csökkenthetjük. Így kell egyébként értékelnünk a hozzáadott értékadókat is, vagy áfákat, illetve az áfa alapú saját forrásokat. Ez ugyanis része a nemzeti jövedelemnek, ez egy a, a valódi, eredeti áfa alapú saját forrás. Ez egy nagyon nehéz, nehezen megragadható koncepció, hogy hogyan találhatunk új sarát forrásokat, de próbáljuk. Ezt egyébként nem azért tesszük, hogy a kiadásokat növeljük, hanem hogy az arányokat megváltoztassuk a nemzeti befizetések, illetve a valódi saját források között, hogy közelebb kerüljünk a szerződések szellemiségéhez. Haglund képviselő is erről szólt. Aztán pedig a szocialista frakció képviselője arról szólt, hogy a pénzügyi ágazatnál nagyon kézzelfogható lehetne ez az újfajta adó. A bizottságban részleteiben megvizsgáltuk ezt például, hogyha pénzügyi tranzakciókat nézzük, és ezen alapulna, ezen az adón alapulna az új saját források eszköze, az egy szélesebb körű megoldás lehetne, hogyha mindenfajta pénzügyi tranzakcióra kitérne, nem pedig csupán valuta tranzakciókra az egyik tranzakció modellje alapján nagyon sok variáns lehet. Elkezdtük számszerűsíteni ezeket, és megpróbáltunk egyfajta háttérelemzést végezni, hogy megnézzük, melyik, mi a megvalósítható és mi nem. Aztán a pénzügyi tranzakciós adón kívül a pénzügyi tevékenységek adóját is vizsgáltuk, ez a vállalatok befizetésén alapul. Az erre vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak egyébként. Úgyhogy ez egy nagyon komoly jelölt, ha mondhatom így. Amikor Esfort urat láttam, akkor rögtön láttam az egyes jelöltek regionális vagy nemzeti kihatását vagy egy tevékenységi ágazatra, vagy pedig egy országra vonatkoztatva. De ez is még a vizsgálat részét képezi. Haglund képviselő megjegyzéseire válaszolva természetesen nem lehet a nemzeti befizetéseket felváltani semmivel. A legambiciózusabb célom az lenne, hogyha a költségvetésnek egy harmadát tenné ez ki. Itt bólogatnak mögöttem egyébként. Úgy tűnik, hogy itt a bizottság és a bizottsági szolgálatok között már rögtön egy kis ellentmondás van. Tehát a nemzeti befizetések automatikusan stabilizálják a költségvetést. Nagyon sok probléma merült fel a 80-as években emiatt, ugyanis nagyon erőteljesen megjelent a volatilitás, az illékonyság problémája. És ez nagyon megnehezítette a kiadások tisztességes tervezését. És aztán a harmadik kérdés az arra vonatkozott, hogy van-e a bizottságnak elég mersze? A kölcsönös biztosítás a parlamenttel. A parlament merszére is számítunk, annak végleges, végső állásfoglalásában, illetve a jövőre vonatkozó állásfoglalására állásfoglalását illetően. Aztán pedig, ami az agytrözt csoportokat illeti, ezek mindig nyomást gyakorolnak ránk, és mindig ott van a kedvenc, az áfa, vagy hozzáadott értékadó. De ezek a csoportok nem jelentenek politikai erőt. Ebben az esetben nekünk egy kölcsönös biztosítékre van szükségünk az intézmények között, hogy tovább lépjünk. Tira asszony Jutta megjegyzéseiben is szerepelt ez a netó álláspontra vonatkozó megjegyzés. Ami a kiadási oldalt illeti, őszintén szólva, meg kell még néznünk, hogy hogy számszerűsítve ez milyen kihatással lenne a tagállamokra, azon tagállamokra, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak a végső egyensúlyt illetően. Most a kiadásokra gondolok, nem pedig a végső korrekciós mechanizmusra. Esfort úrnak igaza van, nincs értelme annak, hogy az egyik saját forrást felváltsa egy másik. Meg kell néznünk a jövőt, nem csak azzal kapcsolatban, amit Juta is említett, ez a cukorra kivetett vám, hanem a költségvetés teljes összegét illetően megvizsgálni ezeket a részleteket, a vámilletékeket, ezek 12%-ot tesznek ki, és a kereskedelmi liberalizáció pedig csökkenést jelenthet a vámilletékek szempontjából, úgyhogy ezért is kell nagyon komolyan elgondolkoznunk a saját forrásokról. Itt nem csupán Dohára gondolok, hanem Latin Amerikára, egyebekre. Ami pedig Portas úr megjegyzéseit illeti, illetve a brutális összefoglalóját, amit, illetve értékelését, amit a 10 perces bevezetőmről mondott. Hát jelen pillanatban ezt tudom nyújtani, ez az álláspontom, itt tartunk jelenleg. De nagyon érdekes kérdésekre is rámutatott. Itt nem csupán arról van szó, hogy keressük saját forrásainkat, hanem egy versenyképességi paktumot is jelent, hogy a saját források egységesíthetik, standardizálhatják az adók rendszerét, és az adó elkerülést megszüntethetik. Nagyon érdekes és fontos előrelépések történhetnek ezen a területen. Ami pedig Andrásen asszonyt illeti, igen, a hat jelöltünk szerepel a költségvetési felülvizsgálatban. Ott van az ÁFA, a vállalati adó, az energia, a kibocsátáskereskedelmi rendszer, ez ugye már létezik, de ennek, illetve a különböző pénzügyi saját források különböző változatai, illetve a légiközlekedésre kivetett adó, és az utolsó pedig egyértelműen mutatja a határon átnyúló jelleget. Schäubler miniszter úr erőfeszítéseket tett a, a légiközlekedésre kivetett adók terén, főként itt a fapados légitársaságokra gondolhatunk, ezért különösen nehéz adót kivetni, nemzeti szintű adót kivetni, anélkül, hogy az egyes vállalatok székhely áthelyezési tevékenységét megakadályoznánk. Berlinből legalábbis ezt az üzenetet kaptuk. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk. Valószínűleg Portás úr megint csak az orromra koppint, de ennyit tudok most mondani kérdéseikre. Köszönöm. És köszönöm, hogy ilyen toleránsak velem. Köszönöm. A következő 11 és fél percben. Jó. Van egy listám, ezen négyen szerepelnek, Derek Wormsdale, ez Vigi Csanila és Alec Lamassur. Rajma. Derek. Tehát három perc már csak Derek, jó? Három perc marad. Ahhoz A hozzászólás ideje. Nagyon sok témát már lefettek, elnök asszony, tehát valóban röviden és többen fogok szólni. Két dolog mindig meglep engem az a költségvetése kapcsolatban, amióta itt vagyok. Az első az az, hogy amíg 70% az összes pénznek a tagállami befizetéseből adódik, hát addig mindig vitázni fogunk, minden évben csatározni fogunk, és a költségvetés maga nem valami átlátható. Ha megnézzük ezt a két dolgot, akkor nyilvánvaló, hogy a saját források nagyobb részesedése, a saját források újszerű rendszere talán megoldhatna megoldhatná ezt a problémát. Mások is azt mondják, két dologra van szükség, ha megnézzük az új rendszert. Nem szabad, hogy újfajta adó nemként tekintsünk erre. Az emberek nem hajlandóak további adókat fizetni. Ma, ebb mai körülmények között nagyon fontos a semlegesség, garantálni kell, hogy minden saját forrás oda vezet, hogy csökkentjük a tagállamok nettó befizetéseit. Azt gondolom, hogy a biztos úr számára az a nehézség, hogy majd a tanácssal szembe kell nézni néhány, tagállammal eset, néhány tagállam esetében. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bátor legyen a bizottság, legyenek elképzeléseik, biztonyára lesz majd kedvenc opció. Az igazi probléma abból adódik majd, amikor a legkedvesebb opcióról fogunk a tanácssal tárgyalni. A biztostól azt kérdezném, hogy volt-e informális vagy formális tanácskozás a tagállamokkal ezen kérdésekről? Mert ami valóban aggaszt, hogy a bizottság rengeteg munkát fektetett az új rendszerbe, ugye kidolgozta a kedvenc opcióját, és a tanács azt mondja az egészre, hogy nem köszönjük. Hogy ezt elkerüljük, jó lenne időben, ha a bizottság a tanácsnál valami fajta ö, hőmérőt vezetne be, és felmérni, hogy mi a helyzet. Mindenki nagyon sokat dolgozott, és jó lenne, ha a tanács a végén nem söpörné le az asztalról csak egy legyintéssel. Köszönöm szépen. James Ellis. Köszönöm szépen, elnök asszony amikor az ember eljön az ilyen vitára, nem értjük, hogy azt mondják, hogy ez mind a befizetése problémája. A dokumentum kettes függeléke nagyon érdekes ebből a szempontból, mert láthatják, hogy a GDP 1,2% volt 92-ben, most pedig 1%-os. Az elmúlt 20 évben százalékos arányban csökkent a tagállami befizetések aránya. Kérem szépen, hát a tagállamok azért jó lenne, ha ezt figyelembe vennék, az európai kiadási oldalon. Két kérdésem van, biztos úr, köszönöm szépen a megjegyzéseit, köszönöm szépen a bevezető és a második gondolatot. Nyilván fog kapni majd az elnök asszonytól 5 percet, hiszen az elnök asszony tűnik, hogy nagy lelkű, hangulatban van. Nos, ami a döntéseket illeti, csökkent az áfa alapú e, saját forrás. Amikor bevezették, Gondolták, hogy ez egy nagyszerű dolog lesz. De a dokumentum azt mondja, hogy 11%-át teszik ki a költségvetésben 2009-ben. Jó lenne tudni, hogy ez miért csökkent az áfa alapú ö, hozzájárulás. Mi volt ezzel a gond? Mi lenne jó forrás az EU számára? A második, ön a korrekcióról beszélt különleges szóhasználatban. Angolul hangzott el, tehát nyilván jól értelmeztem. Azt mondta ön, hogy meg kell maradniuk ha a többi megoldás nem ö, működik jól. Esetleg elmondaná nekem, hogy győzzem meg a saját választóimat. 2003 volt az utolsó vita, ott azt ígérték, igen, egy kicsit le, lemondanak majd a brit rabatról, aztán visszakapnak. Ugye tudják, a következő években meg fog kétszereződni a brit nettó befizetés, át egy pénzügyi válság és a cunámit követően, amikor mindenki csökkenteni akar, hát nem hiszem, hogy jó dolog. Ez egy olyan csata, amit én nem tudok megnyerni. Ha van eszköze, amivel ezeket az érveket elfogadhatóvá tudom tenni, hát nyitott fülekre talál nálam. Elnök asszony, Nikica Vila. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, nagyon hálás vagyok önnek. Hálás vagyok nagyon jó tájékoztatásért. Az adott körmények között kötelezettségei keretében megfelelően tájékoztatott minket. Többé-kevésbé tudjuk, hogy ki ez a hat jelölt. Kik a saját forrási jelöltek. Két megjegyzést tennék ehhez, elnök asszony. Először is a profil amelyet ön bemutatott egy új saját forrás kapcsán, nagyon is ambíciózus. Hát sok sikert kívánunk önnek ehhez, és nagyon remélem, hogy ezeket a saját forrásokat megfelelő formában megtalálja. Második megjegyzés. Az elmúlt időben és a következő hónapokban az energiaválságról kell majd tárgyalnunk, hiszen nincsenek saját energiaellátó rendszereink. Gyakorlatilag mi teljes energiánkat behozzuk külföldön, más országból. A, az észak-afrikai zavargások miatt ezek a források egy kicsit el fognak apadni. Kérem szépen, hogy ezt azért vegye figyelembe. Mert ha energiaadót is kifetünk, ha súlyosbítjuk a helyzetet Európában ezen a módon, mi vagyunk az a kontinens, ahol a világon a legmagasabbak az energiaadók. Nagyon sok termék ára az energiaárak emelkedésével meg fog nőni, tehát kérem szépen óvatosan kell ámja eljárni az energia kapcsán. Most pedig nagyjaink saját forrásaink egyik Don Juanja, vagy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, János, ezeket javaslatokat. Egyik nagy doájánünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a javaslatokat, a megjegyzéseket. Egy ajánlással élnék. A, és a megjegyzés az abból áll, hogy az Európai Parlament állásolása, amelyet 2007 márciusban fogadott el a parlament, fél tucatnyi iránymutatást tartalmaz, politikai guidelines, amely a mai napig érvényben marad. És azt gondolom, hogy ó, lankadatlanul fel kell hívni a figyelmet erre, a fiskális intézkedésekre, a sajtforrások felső határ nagyon fontos, a semlegesség, az állandóság elve, csökkenteni kell a nemzeti befizetéseket, amikor bevezetjük az új saját források rendszerét, az átláthatóság, igazságosság, demokrácia, és persze nagyon fontos a kapcsolat a kiadások kapcsán. Azt gondolom, hogy ezek az elvek mindenkit megnyugtatnak, ezek élnek. Azonban ezen ki négy évvel ezelőtti állásfoglalása kapcsolatban ezek az adó jelöltek, ezek talán megváltozhatnak, ezek a, ez a hat jelölt. Ajánlásom pedig a következő. Ezek voltak a megkezések. Beszélünk egyfajta adóról. Beszélünk Európáról, válságban vagyunk, gyakorlatilag vannak nukleáris erőforrásaink. Vannak minden sugárzó anyagok. Aztán gyakorlatilag, amikor felrobban az egész, mindannyian meghalunk. Jó lenne, ha jobban tudnánk kezelni a nukleáris reakciókat. A nukleáris reaktorokat, pozitív energiát kell előállítani, amelyet folyamatosan tudunk felhasználni. Nem robbanása, nem kirobbanása van szükség, hanem egy lehigasztó, gyakorlatilag lehűtő folyamatra volna szüksége. Azt gondolom, hogy a mi bizottságunk és az Európai Bizottság jól lenne, ha együtt elgondolkozna azon, hogyan lehetne ezt a vitát előkészíteni, mielőtt a a formális javaslatok előkerülnek. Nagyon fontos, hogy a június javaslatok tartalmazzanak politikai megállapotásra vonatkozó véleményeket is. Júniusban ez igazából a tavalyi nyár eredménynek folytatása, hiszen a biztos a nemzetközi sajtónak adott interjút ebben a témában. Szerintem egy olyan robbanás várható, hogy a vita leáll, amikor le meg kellett volna indítani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy ez az egyik leginkább ösztönző momentuma annak, hogy a bevételek és kiadások közötti összefüggésre helyezzük a súlyt a vitában, és a SURE szakbizottságban a végén fogunk erről vitatkozni, mielőtt a jelen... Azt gondolom, hogy ez bölcs döntés volt ebben a formában, így mindent meg lehetett vitatni, mielőtt eljutottunk volna ide. Rájme Bőge. Köszönöm szépen. Alán. Szerintem a dolgokat még nagyon jól lekerekítette hogyha a helyes stratégiáról beszélünk, akkor először is mindenkiben tudatosítani kell, hogy a szerződés szükségessé teszi, hogy előítéletmentesen tárgyaljunk és beszéljünk a saját forrásokról, mert minden, hogyha úgy akarjuk folytatni, hogy folyamatosan megsértjük a szerződéses alapokat, akkor azt mondjuk ki, hogyha a tanács azt mondja, hogy egy százaléknál maradjunk, akkor legyen szíves azt is megmondani, hogy mit csináljunk, illetőleg halasszon el bizonyos döntéseket, vagy mondja azt, hogy bizonyos dolgokat nem képes megoldani egy adott időn belül. És Alan Lamazur jelentése kapcsán az előző parlamenti ciklusban is elmondtuk, hogy az ezt a sok engedményt, a rabatot szüntessük meg, célzott rabatokat szüntessük meg, és ezzel hogyan játszottak, ezzel igyekeztek kikerülni a közösségi jogot, emlékezzünk rá, és éppen ezért itt ennek véget kell vetnünk most, és hogyha a végén valamilyen kompenzációs megoldásokra van szükség, mert nem egyenlőek a terhek elosztása, akkor általános korrektúra mechanizmusokról beszélni, de nem szabad megengedni, hogy a közösség ott megkerülő szabályozások születnek, amik hol az egyiknek, hol a másiknak jók. Nagy érdeklődéssel vettem tudomásul, hogy a biztos úr ilyen egyharmados megoldásról beszélt. Persze az izgalmas kérdés itt az, hogy elindulunk-e, és egy nagy dobást várunk el, és azt követelünk, vagy egy ilyen phasing innel kezdünk, és a learning by doing is azt jelenti, hogy adott esetben meg lehet győzni szépen idővel valakit, aki nem a, web akar ebbe az irányba elindulni. Aztán még egy dolog, ami még a napi renden szerepel, a saját források kérdése mellett, illetve a költségvetés mellett kapcsán egy plusz vitát kell lefolytatni olyan pénzügyi eszközökről, amelyek a kormányközi finanszírozást teszik lehetővé, melyeket nem eléggé integráltak a közösségi költségvetésbe, de mégis összefügg az egész a tag, mind a 27 tagállam ügyeivel. Mit kezdünk ezzel? Nem kellene ezt is valahogy a költségvetési struktúrában átláthatóbban bemutatni, hogy tényleg rálátást nyerjünk a teljes európai költségvetésre, és ne csak figyelmeztessünk erre újra és újra. A bizottságnak még egyet szeretnék mondani, mert Juta az imént erre külön kitért. Van egy nagyon jó dokumentum, 94. februárjában készült a saját eszközökről valami Horst Langes írja akkor, a bizottság egyoldalú orientáció az edinborói következtetések alapján elvezet oda, hogy a bizottság erodál bizonyos intézményeket a a bizottságnak igenis kezdeményezési jogot kell biztosítani, és csak akkor térjen, akkor mondjon le bizonyos célokról, hogyha a költségvetési hatóságok erre döntöttek. Azt hiszem nagyon jó ez a mondat, éppen ezért arról van szó, hogy a bizottság az említett opciók kapcsán, amelyek az asztalra kerültek, bemutatja a különböző előnyöket, hátrányokat a rendszerek kapcsán, és utána megmutatja azt is, hogy merre kéne elmenni, hogy ez saját erőforrásokat, meglévő mostani erőforrásokat átláthatóbbakkal váltsuk fel, és akkor gondolkodhatunk és léphetünk az alapján, amit megkövetel a mostani szerződés azt gondolom itt az ideje, hogy miután újra és újra igyekeztünk a saját források témáját felvetni, 94-ben felmerül már az a követelés, hogy az áfa kapcsán ez működjön, de akkor a tanácsot rá kell venni arra, hogy tegye meg az első legfontosabb lépést, hogy átláthatóbb és őszintén legyen ez az egész ügy a saját forrásokkal. Köszönöm szépen! a 4 perc 16 másodperc, ez a Horst Lang azért lehetséges, mert ma te voltál is Horst Lang, ez 94-ben, tehát két Hello. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nem szabadna túlságosan defenzívnek lenni a saját forrásokhoz szóló vitában, mert azt gondolom, hogy a politikai bizalom, a politikai kötelezettségvállalás az európai vezetők körében nekik el kellene fogadniuk az új saját forrásmodellt, mert meg vagyunk győződve, nekik is meg kellene lenniük győződve arról, hogy ez egy jobb modell, mint az, ami ma áll rendelkezésünkre. Néhány évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy a most létező rendszer nem jó. Önök már mindezt elmondták. Ön is biztos, hogy elmondta ezt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy újra és újra elmondjuk, hogy az európai tagállamok vezetői, akik jelenleg vonakodnak, óvakodnak, ugyanazok az emberek aláírták a Lisszaboni szerződést, amely azt mondja, hogy lesz új erő, lesz új saját forrási, forrásrendszer. Ahogy a Reimer is elmondta, nagyon jó, ha erről nem feledkeznénk el, és ha innen indítanánk a vitát. Tudjuk, hogy persze nehéz ez az átmenet. Azt kérem a biztos úrtól, hogy ugye az egyharmada a költségvetésnek felváltaná. Nem tudom, hogy ez egy költségvetési szám, politikai adat. Egyáltalán mi a háttere ennek az egyharmadnak? Szeretném jobban megérteni ezt az egészet. És ha az ilyen az egyharmados felváltás mellett szól, ez lehetséges saját források kombináció, amely egyharmadot tenne ki, vagy csak egyfajta, egy opciót tenne ki, egyharmadot, esetleg erről szólna, és arról, hogy mit jelentene. Köszönöm szépen és miután Helga még egyszer megemlítette, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok az állam és kormányfők, akik aláírták a Lisszaboni szerződést, azok azok, akik ma nem hajlandóak megvalósítani az abban foglaltakat. Kiváltképpen ami a pénzügyi részt illeti. Én is azt gondolom, az előbbi szólásomat ismétlem meg. Aki olvasni tud, az előnyösebb helyzetben van. Néha az az érzésem, hogy nem olvasták el a tisztelt urak és hölgyek ezt. Most Fernándes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután meghallgattam ezeket a hozzászólásokat, azt szeretném mondani, hogy a parlamentben megállapodásra szeretnénk jutni, de itt az lenne a az lesz a probléma, a 311-es cikk a Lisszaboni szerződésből, illetve a bizottság ehhez való hozzáállása. Nézzük akkor a kérdéseimet. Biztos úr, valamilyen saját forrást, valamilyen adót terveznek-e, amelyet a bizottság közvetlenül szedne be, illetve valamelyik Európai Uniós intézmény? Ha ez így van, akkor melyik lenne ez a saját forrás, illetve adó? Hogyha nem élnek ezzel a lehetőséggel, szeretném kérdezni, hogy a gyakorlatban ezeket az új forrásokat nemzeti befizetéseknek, hozzájárulásoknak fogjuk hívni? Hogy a tagállamok-e azok, akik a saját forrásokat beszedik, a gyakorlatban lesz-e ilyen, és hogy a továbbiakban is nemzeti forrásoknak hívjuk-e azokat olyan forrásoknak, amelyek a tagállamoktól származnak. Következő kérdésem. hogy az állampolgár jól értse, értse, hogy befizetésének milyen hasznossága van, milyen eredménye van. Szerintem nagyon helyes lenne, hogyha a saját források, például környezetvédelem, széndiokszid kibocsátás, vagy légiközlekedési adó formájában esetében talán közvetlenül egy alapba kerülhetnének, vagy az, e- az Európa 2020 vagy 20-20-20 stratégiába kerülne be ez a befizetés. Tehát ez sokkal kézzelfoghatóbb lenne, ugyanis akkor a polgárok láthatnák, hogy a befizetésük Európai Unió szinten milyen hasznossága, milyen eredménye járnak. Szidónia. Köszönöm, Szidónia. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy lefolytatjuk ma ezt a vitát és nagyon örülök, hogy folytatjuk ezt a vitát. Engem mindig lenyűgöznek azok a kollégák, a Költségvetési Bizottság elnöke például Alain Lamassur, aki tulajdonképpen a saját források filozófusa. Olyan emberek ezek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az a vita lefolytatódjon, és tulajdonképpen jövőben látóak. Én sajnos nem rendelkezem ezzel a képességgel, és nem vagyok túl optimista a saját források rendszerével kapcsolatban. Az új pénzügyi kereszt, keretrendszerrel kapcsolatban is egyet kell értenem a biztos úrral. Azt gondolom, hogy a felelősségünk és kötelességünk, hogy folyamatosan elgondolkozunk az európai költségvetés bevételi oldaláról. Ezért tartom nagyon fontosnak ezt a vitát. Tulajdonképpen ez a kötelességünk, nem szabad ezelől megszöknünk, elbújnunk. És folytatnunk kell a vitát arról, hogy honnan jön a pénz az Európai unióban. Nem szabad tabuként kezelni ezt a témát. Azonban elhangzott nagyon világosan az is, hogy már egy ideje folyik ez a vita, voltak benne nagy hallgatások, voltak benne jobb vagy rosszabb időszakok, de ezt nagyon sajnálatosnak tartanám, ha a saját források vitáját túl szorosan kötnénk az új keretről szóló vitához, ugyanis a jelenlegi rendszerrel kell dolgoznunk az elkövetkezendő években, hiszen annak vannak előnyei, illetve a, nyilván a hátrányairól sokat beszélünk, de előnyei is vannak. Például, hogy nincs szükség a bevételek begyűjt, beszedésének európai rendszerére, tehát nagyon sokkal egyszerűbb ez a rendszer, ez az előnye Azonban az utolsó megjegyzésem az az, hogy az EU költségvetésben az egység elve érvényesül. Ez nagyon fontos elv, tiszteletben kell tartanunk azt, és remélem, hogy végül, de nem valószínű, hogy a közeljövőben találunk valami kiegészítő forrást az EU költségvetése szempontjából, és ez egységesítené a költségvetést, tehát hogy ne egy konkrét projektre találjunk valamilyen forrást. Nem lenne szabad a költségvetés egységességének elvét elhagynunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos elv, és az új bevétellel is az egész költségvetésre kellene tekintenünk, nem pedig csak konkrét projektekre. Köszönöm. Mikrofon nélküli hozzászólás az elnök asszonytól. A mikrofon. Be van kapcsolva. Remélem, hogyha egy kicsit mélyebben belemész ebbe a vitába, akkor bátrabb leszel, és a tanács azon tagjaival is beszélsz, vagy részeivel is beszélsz, akik teljesen elutasítják a saját forrásrendszerének megváltoztatását. Arról van szó, hogy tisztességesebb, átláthatóbb rendszerre van szükség, és ennek ellenére az európai költségvetést kellő módon ellátja forrásokkal, hogy az összes elvállalt kötelezettségünket, és nem mi magunk egyedül vállaltuk, hanem a tanács is benne volt, amikor elvállaltuk ezeket a kötelezettségeket, akkor ezeknek a teljesítését is biztosítsák. Tehát nagyobb bátorságot, több bátorságot kívánok. Ebben a vitában ne legyünk ilyen kishitűek Természetesen tudom, hogy sok munka kell, nagy meggyőző erő kell ehhez, nem csak a tanácssal szemben, hanem gyakorlatilag az összes kollégánkkal szemben is, a közvéleménnyel szemben is, de ezt a bátorságot, ezt az erőt igenis szerezzük meg magunknak mert vitára kerül sor, és 2014-től adott esetben a csodálkozó publikumnak egy új megoldást is tudunk kínálni. Most pedig az utolsó válasz forduló következik biztos úr számára, de kérem, tartsa be az időt, mert egészen a végén a raportőrünk, a jelentés készítője kap még 5 percet. Jól állunk idővel, de szeretnénk is jól állni. Köszönöm szépen. Én egyébként szívesen rövidebbre fogom, és akkor Salvador Garrigának több ideje lesz. Az euroszkeptikus álláspontot is tapasztalhattam azért a tagállamok között. Bizonyos körülmények között azért mégiscsak van lehetőség arra, hogy a saját források kérdését most megnyissuk, és az igazi trükk az az, hogy hogyan tartsuk nyitva ezt a kérdést, amíg le nem zárulnak a tárgyalások a parlamenten. James Ellis kérdezett engem az nem a valódi áfa, hanem a kalkulált áfa alapról. Kérdezett arról, hogy az 1 százalék, illetve 1,03 százalék os csökkentésről beszélt. Azt hiszem egyébként, hogy Németország még többet csökkentett, aztán ott volt a szénadó Svédország esetében, azt hiszem, ha jól emlékszem, 0,3%-os adóról volt szó, de hogyan lehetne a brit közvéleményt meggyőzni? Hát biztos, hogy nagyon ügyes emberre van szükség, nem csupán az európai költségvetés témájáról, hanem az európai projektről. Például Walesben is, hogyha szól az emberekhez, néhányan ott támogatják az Európai Uniót, de nyilván a londoni City ebből a szempontból sokkal keményebb dió. A transeurópai hálózatok, illetve a Lamás csatorna esetében ez nyilván sokkal nehezebb, de ami a szénadót illeti, illetve az áfa szénadó viszonylatát, az már sokkal bonyolultabb. Mire van szüksége most Európának? Hát munkahelyekre, növekedésre, illetve a hatástanulmányra ezen tényezőkkel kapcsolatban ebben a környezetben. A energia esetében szerintem a saját forrásoknál inkább a kibúvókról van szó. A saját forrásokat Alan Lamassur társaságában megvitatni, ez tulajdonképpen olyan, mintha Chopin társaságában próbálnák meg zongorázni. De ami a több éves perspektívát illeti, már említették az elveket, és Reimer is, illetve Helga is beszélt a kommunikáció témájáról. Tehát, hogy ezt a kérdést nyitva tartsuk, amíg le nem, el nem érünk a tárgyalások végső szakaszába. a saját forrásokról szóló határozattal kapcsolatos kommunikációnkról szóltak. Nyilván az Európai Bizottságban március végéig döntenünk kell, és itt igenis nagyon nagy hangsúlyt kap a kommunikáció. A 2012-es éves költségvetés bemutatója pedig, illetve bevezetése pedig nyilván Európában egy újabb vitakört fog megindítani. A phasing in ötletét még nem zártuk ki Szerintem ez egy jó ötlet lehet. Az egyharmad pedig egy maximum. Tehát egyharmadig mehetünk el. Tulajdonképpen ez csak számszerűsíti az ambícióinkat. És nyilván ez nem jelenti, hogy a saját forrásokat másokkal váltjuk fel. Általánosságban mindenképpen a szolidaritást támogatom, és a bátorság a mottónk, de az óvatosság is. Egy vér nélküli forradalmat szeretnénk. Remélem, hogy az új források rendszerének útján nem kell majd sok áldozatot szednünk. De hát nyilván kevésbé optimista hangokat is hallhattunk. Fernándes úr, az egyes elveket, illetve valamennyi elvet újra megerősítettem. Az elkövetkezendő hetekben fogunk dönteni. Ennek a folyamatnak azonban határon átnyúlónak kell lennie. Közvetlenül Brüsszelbe kerülnek majd ezek a források, nem pedig a nemzeti költségvetésekbe. Összintén szólva, csak a kibocsátás kereskedelmi rendszerek, illetve a légi közlekedésre kivetett adók mennének közvetlenül, jönnének közvetlenül Brüsszelbe, a többi pedig a nemzeti kincstárakba kerülnének először, és onnan pedig az Európai Unióba. Ez nem előnyös. Szidónia, kérem, hogy legyen sokkal bátrabb, a szolidaritás a romantikus időire talán ön már nem emlékszik, amikor elképzelhetetlen volt az, hogy itt, a, hogy itt lengyelek legyenek az Európai Parlamentben, tehát bátorságra van szükség. Köszönöm. Pontosan, János, de azonnal, azonnal tapsoljuk meg. Azt hiszem, hogy megtapsoljuk a kevésbé tehetséges zongoristákat is, akkor tudunk eredményt elérni, ha is elismerjük az eredményeket. Tehát ismerjük el. Csak válaszolni szeretnék személyes értelemben. A bók, amelyet kaptam Lewandowski biztosútól, hát ez nem járul hozzá Chopin dicsfényéhez, és ami a politikai karrierem folytatását illeti, hát hát ugye webstreaming van, az egész világ úgy gondolja, hogy én vagyok az adó sopenje. Na hát kérem szépen, ez egy kicsit kemény kijelentés, úgy gondolom. Pontosan, mondja Jutta Haug. Most pedig Salvador, a jelentéstevőnk. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid próbálok lenni, miután ilyen gyönyörű zenei metaforákat hallhattunk. Amit a biztos úr javasol, aki egyébként egy nagyon hasznos és nagyon felvilágosító, megvilágító jellegű hozzászólást tett, azt hiszem, hogy nagyon bátornak mutatkozott, mindannyiunknak bátraknak kell lennünk, de nagyon nehéz bátornak lenni, amikor jól tudjuk, hogy teljes mértékben készen áll a rendszer arra, hogy ránk vesse magát, tehát nem szabad nagyon konkrét adót illetve nagyon konkrét elemet megemlítenünk, hiszen nagyon is figyelik minden lépésünket. Ahogyan egyes kollégák is egyébként erre rámutattak. Másrésztről pedig ahhoz, hogy eh, ahhoz, hogy ne legyen olyan saját forrásrendszerünk, ami jobb a jelenleginél, talán ahogyan kollégák is elmondták, talán nem szabad túlságosan messzire menni a módosításokban, hanem inkább egy lépésről lépésre történő bevezetést kellene megvalósítanunk a költségvetési gyakorlat során. Nyilván valamiért elérkeztünk ebbe a jelenlegi helyzetbe. Vannak olyan okok, amelyek miatt a negyedik forrás a legfontosabb forrásá vált, és gyakorlatilag az egyetlen olyan költségvetési forrása, amelyel az Európai Unió rendelkezik, ez a nemzeti befizetéseket jelenti. Nem ezzel az elképzeléssel indult egyébként, hanem azzal, hogy kiegészíti majd a többi forrást. Nyilvánvaló, hogy a többi forrás kudarcot vallott, és ez a negyedik forrás pedig rendelkezik előnyökkel a beszedés, illetve az átláthatóság tekintetében. Ez eddig elég is volt. A parlament azt gondolja azonban, hogy ez most már nem elégséges, van egy általános konszenzus egyébként a képviselők között, hogy meg kell változtatni ezt a rendszert. De milyen elvek alapján változtassuk meg? Hát például a jelenlegi finanszírozás felváltása, vagy egy kiegészítő jelleg lenne a megoldás, vagy pedig egyszerűen meg kell változtatni a bevételek, a költségvetési bevételek összetételét. Mit szeretnénk elérni? Kiegészítsük azokat a forrásokat, amelyekkel a jelenlegi költségvetés rendelkezik? Olyan kérdés ez, amelyet meg kell válaszolnunk. Nincs szükség tulajdonképpen több forrásra, hanem arra, hogy jobb legyen a költségvetés kialakítása, kidolgozása. Van még egy nagyon fontos kérdés, ez pedig az adóbeszedési kapacitás. Ki legyen a nyertes ebben az esetben, ebben a versenyben? Ha nem lehetséges vizualizálni valamilyen módon az Európai Uniót, vagy az Európai Bizottságot, amely olyan szerv, amely beszedi ezt az új forrást. A, végül mindig csak átcsoportosításokról fogunk beszélni, illetve új befizetésekről. Tehát, hogyha nincsen egyfajta autonómia oly módon, hogy az Európai Unió maga szedi be ezt az új forrást, a tagállamok nem fogják ezt úgy tekinteni, mint egy szigorúan uniós befizetést, hanem egy nemzeti befizetésnek, nemzeti forrásnak fogják tekinteni, és akkor nem tudjuk elkerülni a nettó befizetők, illetve nettó kedvezményezettekről szóló vitát. Tehát meg kell néznünk, hogy az Európai Uniónak milyen adóbeszedő funkciója lehet. hagyományos módon a Költségvetési Bizottságban, illetve ebben a szakbizottságban következő álláspontot képviseljük. Arra törekszünk, hogy a kiadások egy része a tagállamokban kerüljön át, részben legalábbis, a az európai kiadásokba, például infrastruktúra, kutatásfejlesztés, külső tevékenység, mezőgazdaság, infrastruktúra, illetve energetika témaköre ezeket mind, itt mind-mind a nemzeti költségvetésekben meg lehetne takarítani, illetve azt az uniós költségvetésre fordítani. Ezt az elvet egyébként az Európai Bizottság is felkarolta. Az új költségvetés finanszírozási módjának egyik fontos eleme a nemzeti megtakarításokból kell megvalósításra kerüljön. Végül pedig azokat a kritériumokat szeretném megemlíteni, amelyek világosak mindannyiunk számára. Az új közösség, illetve unió saját forrással kapcsolatban nem szabad a tagállamokat tagállamokból átcsoportosítani, határon átnyúlónak kell lennie, szorosan kapcsolódnia a közösségi szakpolitikákhoz, illetve valóságban is szorosan kell kapcsolódni a belső piacról az új Európa költségét említették már a korábbiakban, és a polgárok pedig ne úgy lássák, mint egy új adót, amelyet, amely őket fogja terhelni, hanem a nemzeti államháztartásokat egy kicsit könnyíteni próbáljuk ezzel. A jelentéstevőjük pedig saját jelentését is módosítani fogja a saját forrásokról. Remélem, hogy mindannyian eléggé bátrak lesznek, hogy módosítókat terjesztenek be. Két hónapunk van, hogy az eredeti dokumentumot módosítsuk, és júniusban pedig remélhetőleg egy bátor javaslattal fordulunk a bizottsághoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Salvador. Az egy és három percet mindjárt le is vonom majd. Nos, rendben van akkor. Ezzel végül is a mai ülésünk első részét be is fejeztük. A saját forrásokról beszéltünk, szűk értelembe vett saját forrásokról. A második részben pedig az innovatív új forrásokról fogunk beszélni, pénzeszközökről fogunk beszélni. Üdvözlöm az Európai Beruházási Bank elnökét, Filip Maistat urat. Üdvözlöm itt a körünkben. Akkor az alábbi módon járunk el. Salvador kap három és fél percet az öt helyet. Jó, vicceltem. És Salvador lesz az, aki bevezeti ezt a történetet, aztán 7 percben mondjuk biztos úr, szeretne ezt tizet esetleg? Jó, akkor majd meglátjuk. És Majstadt úr következik utána, ezt követően pedig a frakciók köre következik. Salvador, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony! Láttam már, hogy nagyon komolyan veszik a hozzászólási időt, ez eddig nem egészen így volt. Nézzük meg a következő költségvetési időszak kereteit, hogyan tudjuk a 2020-as stratégiába beilleszteni a szükséges eszközöket, hogyan tudjuk megteremteni ehhez, illetve ahhoz, amit követel az új Lisszaboni szerződés. Itt nagyon komoly eszközökről, összegekről beszélünk, 126 milliárd eurós kötelezettségvállalásokról van szó, és a bizottság úgy ítéli meg, hogy a közösségi promok végrehajtásához szükséges eszközök, mint, mint például a transzeurópai kommunikációs hálózatok, az energiahálózatok, vagy adott esetben az asszisztensek alapszabályának megváltoztatása, mint egy három billió eurót tenne ki jelenlegi számítások szerint csak hogy egy kicsit érzékeltessem a nagyságrendeket. A rendelkezésre álló költségvetés, illetőleg a szükségessé váló eszközök között komoly szakadék tátunk. Hiányoznak a magánberuházások, nagyon nehéz a bankoktól pénzt szerezni, Éppen ezért az európai költségvetésnek egy katalizátor szerepet kellene juttatni a magán és a közféra beruházásai között, de számos ilyen PPP modell nem működött jól. A hitelgaranciák eh, kérdése. Tíz, mint egy tíz éve a közösségi költségvetésben erre is van lehetőség, és a jelenlegi költségvetési keretben mint egy egyharmadát adják a programozott költségvetésnek. A számbevőszék pozitívan ítéli meg az eszközök felhasználását. Mástatúrat üdvözlöm itt a körünkben, és arra lennék kíváncsi tőle, hogy az ő bankja hogyan képviseli ezt a helyzetet, hogyan értékelik például az elköltött pénzeket az eddigiek során, a jelenlegi pénzügyi keretben, pénzügyi terv alatt. Hogyan tudnak hozzájárulni az Európai Unió céljainak teljesüléséhez? Arra van tehát szükség, hogy újabb eszközöket vezessünk be. Az Európai Beruházási Bank 87 óta megnégyszerezte az idevágó összegeket, de, tehát rendkívül aktív, és ez 80 milliárd eurót jelent. Ez nem marad le messzire az Európai Unió éves költségvetésétől. Majstadt úr, ön hogyan értékeli a következő pénzügyi tervnek a eszközeit. Mit lehet új eszközökkel, instrumentumokkal lefedni ebben az időszakban, például a közlekedésben, az energiaszolgáltatásban. Van erre lehetőség, de más területeken, ahol hosszú távú beruházásokra van szükség, mint például a strukturális alapokban, adott esetben az Európai Beruházási Bank nagyobb szerepet játszhatna. Ez azt jelenti, hogy társfinanszírozási részt tudna átvállalni a tagállamok nevében, vagy előzetes finanszírozást lehetne biztosítani, és hogyan kell át, észszerű átdolgozni a költségvetési rendeletet ennek érdekében. Úgy gondoljuk, hogy erre feltétlenül szükség van. Majstatt úr, a dokumentumokból és a sajtóközleményekből az derült ki számunkra, hogy ezeket a programokon alapuló kötvényeket szeretnék elmondani, ezeket az új európai projektkötvényeket, projektbondokat hogyan szeretnék alakítani, hogyan függ össze az EB, az Európai Beruházási Bank és a Bizottság közötti feladatmegosztás, illetve hogyan keletkezik azt a kockázatot, amely a kötvények alapján felmerül, amikor garantálni kell ezeket a kötvényeket a közösségi költségvetésben. Ez a legfontosabb rész számunkra. Ezeket a kockázatokat nekünk fel kell tárnunk. Köszönöm szépen. Biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Szálvádor, hogy a legtöbb kérdést más tehát elnök úrnak tette fel, és nem nekem. Az én megjegyzéseim így rövidebbek lehetnek. Az első nyilatkozat a saját forrásokkal kapcsolatban az volt, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok fiskális szuverenitását ami az innovatív pénzügyi eszközöket illeti. Azt kell elmondani róluk, hogy ezt nem szabad összekeverni az eurókötvényekkel. Mert ha összekeverjük ezeket, akkor azonnal különböző tagállamok részéről érzékeny reakciókat váltunk ki, hiszen azt gondolják, hogy ugye ez olyas valami, ami más. Tehát ne keverjük össze a két dolgot innovatív módon kell a költségvetést konszolidálni, annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük az Európai Uniót a magánbefektetők számára. Nagyon fontos az Európai Beruházási Bank kiemelt szerepe ebben, de nem csak az európai, tehát vonzóbbá kell tenni az európai banki intézményeket is. Az innovatív pénzügyi eszközök már működnek. 2007 és 2013 között már bevezetésre kerültek, abban a pénzügyi tervi időszakban, tudják, hogy mik ezeknek a fő jellemzői, például a kockázat, megosztás, a kutatási fejlesztési programban 1 milliárd euróról van szó, aztán kölcsöngaranciák, a transzeurópai hálózatok fél milliárd euró, és innovatív programok, az egyenlő, tehát pontosabban a KKV-k számára ez több mint egy milliárd euró. Ezek a fő elemei, fő alkalmazási területei az innovatív eszközöknek. Ezekből az eddig működő programokból levonhatjuk a tanulságokat, és megnézhetjük, hogy milyen hatásuk van az európai költségvetésre. A garancia alap nagyon fontos, erről beszélünk a parlamentben. Tehát a külső hitelezési kölcsönzési mandátum kapcsán. A 2013-os időszakot követő időszakban valódi többletértéket kell teremteni. Vannak korlátok, költségvetési megszorítások, és világosan meg kell határozni a hiányosságokat az energia és közlekedés infrastruktúrában. Valóban alkalmazni kell a főbb európai projekteket euró infrastruktúrális projekteket, amelyeket Barroso elnök úr említett az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében. Külön rész van a költségvetési rendeletben, amely az innovatív pénzügyi eszközökkel foglalkozik. Gressle asszony őt kérdezzék, ő ismeri ezt. Tudom, hogy bírálni is kívánná ezt a rendszert, de ismeretes jól ismeri ezt a rendszert. Ami az elveket illeti, Maestat elnök úr talán szól majd erről. Ez a teljes mértékű átláthatóságról és ellenőrzésről fog szólni. Nem arról szól, hogy lenne olyan költségvetésünk, amely nem lenne ellenőrzés alá vonva. Nagyon fontos az, hogy ne adhok módon járjunk el majd a jövőben. Nagyon fontos, az innovatív pénzügyi eszközök nem váltják fel a költségvetési finanszírozást. Nem az európai költségvetés helyett vannak, azt kiegészítik ezek az innovatív eszközök. Megvannak a korlátok, amelyek szükséges, egy szükséges kiegészítés, szélesebb értelemben véve. Szélesebb értelemben mint 2013-ig ezt megvalósítottuk. Köszönöm szépen. Portás úr, össze szeretné foglalni? Nem, nincs is jelen. Akkor Portás úr nem tudja összefoglalni. Igen, köszönöm szépen. Májstadt úr, kérem szépen, öné a szó, tíz perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Ha megengedik, hár. Három rendkívüli fontos elemről szólok, jól ismertek ezek. Az első, jelentéstevő úr említette, nagyon nagy szükség van beruházásokra a következő években. Az önök jelentéstevője a bizottság számadatait ismertette, hogy milyen beruházási igény van ha valóban el akarjuk indítani a 2020-as EU stratégiát, ezek a befektetések 3000 milliárd eurót tesznek ki. Csak azért, hogy elérjük, megvalósítjuk, megvalósítsuk a transzerepa házatot. 500 milliárd euróra van szükség csak ahhoz. Hatalmas beruházási igény van. A második elem nagyon jól ismerik. Ezek a költségvetési korlátok, ezek nem fognak hamar eltűnni. A nemzeti költségvetések a legtöbb tagállamban konszolidálás alatt vannak éppen, és azt gondolom, hogy nincsenek sokan ebben a teremben, akik azt gondolják, hogy az európai költségvetés hamarosan nagyon meg fog nőni. Tehát vannak költségvetési korlátok. A harmadik elem. A banki szektor által biztosított finanszírozás a hosszú távú finanszírozásban nem olyan fontos. A tagállamok, a bank ágazat nem teljesen van rendbetéve, az új óvatossági és megszorítási intézkedések, a Bázel 3 például, azzal a következménye járnak majd, hogy sokkal nehezebb lesz majd hosszú távú finanszírozást engedélyezni. Ha összeveszük ezt a három elemet, hát nincs nagy választásunk, olyan formulát kell találni, amely lehetővé teszi, hogy többet tegyünk, mert többet kell tenni beruházás befektetés szempontjából, kevesebb eszközből, vagy ugyanannyiból kell többet kihozni. Tehát eh, ezért kezdtünk elgondolkozni közös eszközökön. Méghozzá a bizottság, az EBB, a megengedék, a zenei hasonlatot négykezest játszunk, hogy nagyobb hangerőt érjünk el, és jobb hangzást. Már van egy kis tapasztalatunk ezzel a közös eszközrendszerrel kapcsolatban. Nos, mik? Mm, miért is és hogyan is van szükség ilyen eszközökre? Vannak olyan projektek, amelyeknek alacsony a belső megterülési aránya, néha negatív a szaldó. Ezek a projektek persze nagyon fontosak a gazdasági fejlődés szempontjából, de a megtérülés nagyon gyenge. Éppen ezért azt gondolom, hogy további támogatásokra lesz szükség. Kérem szépen az összes támogatást ne szüntessék meg az európai költségvetésben. Az infrastruktúrás projekteket támogatni kell. Vannak olyan projektek, ahol a megtérülés, belső megtérülés aránya magasabb, kevesebb kockázatot jelentenek, ezeket a kereskedelmi bankok tudják finanszírozni. A két véglet között vannak olyan projektek, amelyeknek a megtérülési aránya korlátozott, magasabb kockázatot jelentenek, nem, bank, nem bankírozhatóak, ahogy mi mondjuk a banki zsargonban. Vannak olyan projektek, amelyek európai dimenziójak, szükségesek ahhoz, hogy az európai célokat meg tudjuk valósítani. Ennek a köztes csoportnak látják az ábrán, itt középen, a középső mezőben találhatók ezek a projektek, <clears throat> és azt gondolom, az ilyen projektek esetében nagyon jó lenne közös eszközöket kidolgozni, azért, mert viszonylag korlátozott európai költségvetésű összegekből valóban ezeket a projekteket finanszírozhatóvá tehetjük. Mint említettem, már van tapasztalatunk ezen a területen. A 3G, a regionális politikában, Jessica Jaspers Jeremy, a 3J pontosabban. Van az RSFF mechanizmus, ez a kockázat megosztó finanszírozás rendszer a kutatás esetében, tehát a közös kutatási programok finanszírozására szolgáló eszköz. Aztán hivatkozzunk már az LGTT, Loan Guarantee for Ten Transport. Tehát ez egy garancia mechanizmus a közlekedési infrastruktúrák esetében. A a közlekedésből adódó kockázatok lefedésére vonatkozó pénzről van szó. Tehát van már tapasztalatunk ezen a területen, nem tudok mindenről beszámolni, de például a Risk Sharing Financial Facility a kutatás területén mit is értünk el, szeretném önöknek elmondani, hogy lássák, hogy miről is van szó. Költ 6 milliárd 300 millió euró értékben írtunk alá szerződéseket. 16 milliárd, 16 milliárd eurónyi beruházás a kutatás területébe, és az 380 millió eurót jelentett az európai költségvetésből. Tehát látják, az európai költségvetésből 390 ezer eurót használtunk fel, és sokkal nagyobb értékű beruházást tudtunk megvalósítani. Az LGTT, e a Loan Guarantee for Transport, nemrégiben indítottuk ezt a programot, a tapasztalat kevésbé összetett, mégis hála ennek a mechanizmusnak támogattunk a közlekedés területén 2 milliárd, több mint 2 milliárd eurónyi projektet, 140 millió euró kellett csak az Európai Uniós költségvetésből. Tehát itt van a multiplikátor effektus vagy hatás. Nagyon fontos ez a multiplikátor hatás, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy valóban a következő pénzügyi tervben, és jó lenne ezen projektek kiterjesztésén elgondolkozni. Úgy gondoljuk, hogy néhány alapelvet be kell tartani. Az első az egyszerűség, nem szabad mindig feltalálni a spanyol viaszt minden alkalommal, a bizottságok közösen szeretnénk lezárni, vagy olyan, olyan formulákat találni, amelyek standardek, egyszerűek, ugyanazokat a mechanizmusokat lehet megvalósítani, és sokkal láthatóbbá kell tenni ezeket az európai állampolgárok számára. A második elv, úgy gondoljuk, hogy hasznos bátorítani egy olyan rendszert, amely újra hasznosítja az alapokat, mert ezzel is a multiplikátor hatás növelhető. Az alapokat, ha jól használtuk fel, visszafolynak hozzák, ezeket újra fel lehet használni más projektek finanszírozására. Az utolsó nagyon fontos elem Mindenképpen meg kell nézni a katalizátor effektust, az EBB jó, valóban megfelelő pozícióban van, hogy erről tudjon szólni. Nagyon jó más pénzügyi forrásokat ide vonzani hozzánk, amelyekkel közösen tudjuk az ilyen rendszereket finanszírozni. Az EBB a szerződés értelmében az Európai Szembevőszék ellenőrzése alá kerül, ha egyetlen egy európai eurót felhasználunk. Nem arról van szó, hogy önök ránk ruháznak feladatokat, és önök minket nem előnéz senki. Minden felhasznált európai költségvetésből származó euró után el kell számolnunk az európai szemvevőszék felé. Tehát az európai szerződések értelmében alá kell vetnünk magunkat a szemvevőszék ellenőrzésének. Szeretném betartani az időkorlátokat, még néhány szót szólnék a jelentést tevő kérdésére válaszolva, ami a projekt kötvényeket illeti, valóban Barózó elnök úr indította útjára ezt a projekteket, és hogy már elhangzott helyesen, eh, Ledonszki biztos úr azt mondta, hogy ennek semmi köze a hírhet híres kötvényekről. Arról másként, máshol kell szólni. Gyakorlatilag az kötvények, az azt jelenti, hogy az Európai Unió adná ki ezeket, vagy a tagállamok közösen. Itt olyan kötvényekről van szó, amelyet egy projekt kezelő társaság ad ki. Mi a helyzet a projekt kötvényekkel? Mik ezek? A költségvetési korlátok függvényében szeretnénk a magánberuházakat vonzani, mármint a projektek finanszírozására rábírni, a nyugdíj alapok és más alapok hosszú távon gondolkodnak. De csak olyan kötvények bocsáthatók ki, amelyek esetében van egyfajta bejegyzés, tehát általában A vagy kettős A minősítést kell élvezzenek, vagy szerezzenek ezek a projektkötvények. Most a kötvényekkel kapcsolatban, ha ezek a kötvények a projekt minőségével vannak összefüggésben B vagy 2B és minősítésű projekteknél, azt kell elérni, hogy elérjük az A vagy 2 vagy dupla A minősítést. Hogy lehet ez elérni? El kell választani a projekt kötvények célkitűzését, tehát a projekt kötvényeket az intézményi beruházók is megvásárolják. Tehát van egy ilyen senior és junior szint az Európai Beruházási Bank és a bizottság játszanak fontos szerepet. Nem fogok minden technikai részletről beszámolni, visszatérhetek erre. Az elképzelés az, hogy bevezetünk, bevezetjük ezt a junior szintet, amely lehet egy olyan kölcsön, amely az EBB hatály alá tartozik, aztán fölemeljük a senior szintre ezt a junior szintet. Ez egy közös fellépés lenne, a bizottság és az EBB közötti közös akció, mert a bizottság egy költségvetési összeget szánhatna arra, hogy legyen egy, egy első garancia. De nagyon fontos kiemelni azt, hogy minden hipotézis arról szól, hogy az európai költségvetés korlátozott értelemben, korlátozott mértékben kerülne felhasználásra. Az kezdetetől fogva a maximum, amit az európai költségvetés elbír, az meg lesz határozva. Ha a dolog nem jól halad, csak ezt az összeget fogják felhasználni. A legtöbb esetben persze ezek jól kiválasztott projektek, ha nem használják fel ezt a pénzt, akkor visszakerül az összeg az európai költségvetésbe. Meghasztározzuk a felhasználat európai költségvetési összegek értékét ugye további kockázat van, illetve a vissza vagy fennmaradó kockázat, amely szerepel majd a költségvetési előirányzatban, és a EBB fogja ezt megtámogatni. Nagyon röviden így szerettem volna a projekt kötvények elképzelését ismerteti. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a magánberuházók számára vonzóvá lehet tenni az infrastruktúrák finanszírozását. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ja, vielen Dank, Herr Präsident! Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr is zongorázni szeretne négykezesként. Hát ilyen sok zongorista mellett, és mind tudnak jó zongorázni, szinte kénytelen leszek egy új eszközt is hozzáfűzni, egy új hangszert, hogy úgy mondjam, ez a dob lenne, hogy jól halljanak bennünket. Az első hozzászóló engem. Köszönöm, elnök asszony. Úgy érzem, hogy egy szimfóniává alakulunk itt mindjárt. Most ebben az értelemben legközelebb azt javaslom, hogy ülésezzünk egy hangversenyteremben, egy konzervatóriumban, mert hát a zenei ambícióink úgy látom, hogy nagyon magasak. Hát nagyon nehéz persze ezeket felülmúlni. Nos, Beszéljünk az innovatív finanszírozásról. Legutóbb, amikor eh, a szerződésben szereplő gondokat láttam, amikor eh, a hatok 90 53-ban, 53-ban arról szóltak, hogy a közösség akkor még nem eh, unió volt, hanem a közösség, a közösséget, a hatok közösségét a megfelelő kötvények kibocsátásával lehetne finanszírozni. Ez nem egy új dolog. Az, hogy most projektkötvény vagy eurókötvénynek nevezzük, az mindegy. De hát 55 éve, így is vagy, így vagy úgy, nagyon fontos a politika finanszírozása. Az olyan politika, amely megérdemli, hogy finanszírozzák, azt valóban megfelelően kell finanszírozni. Úgy tűnik, hogy a dolgok ma nehezebbé válnak, mert a tagállamok egyre kevesebb pénzt akarnak az unió számára biztosítani, és Jelenleg nagyon alapvető fontosságú számokról van szó. Emlékszem, hogy Öttinger biztos úr ugyanebben a bizottságban azt mondta nekünk, hogy az ő területén úgy gondolja, tehát az energiahálózatok finanszírozására 2020-ig a szükséges beruházás nagyságrendje 2000 milliárd euróra rúgna. Mestert igazgató, hogy elnök úr azt mondja, hogy 3000 milliárd euró, nem tudom, hogy billió, trillió, hogy is kell mondani, 3000 milliárd euró kell ahhoz, hogy megvalósítsuk a 2020-as euró stratégiát. Ezek jelentős összegek. Most az, hogy 2 vagy 3000 milliárd euróról beszélünk, 100 50-200 milliárd euró évente, hát ez egy, most ami a beruházásokat illeti, tehát az agráról még nem is beszéltünk, ez csupán a intézmény infrastruktúrális beruházás. Az alapvető probléma, amit látok ebben az ötlet halmazban, az az, már van, de lesz sokkal több közösségi költségvetés, amely a kifizetések és kötelezettségvállások területén öm, azt mondhatjuk, hogy az Európai Parlament nem fogja tudni megfelelően az ellenőrzési hatáskörét gyakorolni. Ez egy demokratikus és legitimációs probléma. Én szeretném persze látni azokat az indokokat, amelyek indokolják ezeket a projekteket, de azt gondolom, hogy ettől még a probléma, az elszámolthatatóság, a felelősség, a felelősség vonás súlyossága nem csökken. Így járunk el, hogy az Európai Unió néhány területén, néhányan, akik minden a költségvetési, az európai költségvetést nem akarják megnövelni, az egészet tönkre akarják tenni, nem kívánják elfogadni a közösségi eszközöket a közös politikák megvalósítására. Szólni szeretnék még a projektkötvényekről. Na, nem azért, mert patrióta vagyok, hanem észszerű okokból kifolyólag, azt szeretném, hogyha lehet, akkor szenvedélymentesen, racionálisan beszéljünk. Az a fontos, hogy az Európai Unión belül a legalacsonyabb legyen a kamatadó, ami a bonitást illeti, nagyon fontos a piacnak a likviditása. Na azt gondolom, hogy nincsen más olyan kötvény, amely megfelel a hármas ö, minősítésnek. A projekt kötvényel, ahogy Meistát igazgató vagy elnök úr már említette, elfogadnánk azt, hogy magasabb kamat legyen, mint az eurókötvények esetében, mert a projekt minősége határozza meg a projekt kötvény bonitását rossz németséggel azt mondanám, hogy ez ö, szuboptimális. És azt szeretném, hogy ezt gondoljuk újra át. Azt is szeretném, hogy gondoljuk újra át, méghozzá annak érdekében, hogy tehát kerüljük el ezt a, a felső, a superior kötvények fogalmát. Köszönöm szépen. Ja, danke Frank, das war ein bisschen... Igen, ez egy kicsit sok időt vett igénybe. Szocialisták és demokraták nevében Ivajló. Négy perc tehát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Majstát elnök úrnak, és azt mondanám, hogy az eddigi tapasztalataink az Európai Unióban az Európai Beruházási Bank tevékenységével kapcsolatban nagyon pozitívak voltak. Sőt, három szerepvállalásra lenne szükség, illetve három kiegészítő pénzügyi segítségnyújtásra a pénzügyi intézményekről. Először is kereskedelmileg megvalósítható eszközökre van szükség, beruházás igénylő eszközről beszélünk, a különböző pénzügyi eszközöknél a különböző pénzintézmények tudnak ilyen eszközöket nyújtani. A második eset pedig az, amikor azt szeretnénk, hogy az Európai Beruházási Bank, illetve más finanszírozási intézmény vállalja át a kockázat egy részét annak érdekében, hogy a magánberuházók számára a vonzóságot növelje. Itt az európai projekt kötvények esetében beszélhetünk erről a lehetőségről. Aztán pedig a harmadik finanszírozási típus, amelyre szükségünk van, sokkal közelebb áll az európai költségvetési részvállaláshoz. Ezek olyan projektek, amelyek nem csupán a kockázat egy részét fedik le, hanem az állami, illetve közalapok, pénzalapokkal együtt sokkal nagyobb résztvállalással rendelkeznek. Említettük az energiastratégiát, de vannak egyéb hosszú távú programok is, mint például a közlekedésfejlesztés, egyebek. Itt hatalmas összegekről beszélünk. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy a magánberuházást támogatni kell, ösztönözni kell, ha azt gondoljuk, hogy kiegészítő kockázatvállalásra van szükség, és hogy elegendő finanszírozást kell kapni az európai költségvetésből. Én azt gondolom, hogy eh, inkább innovatív megközelítést kell alkalmaznunk. Valóban szeretnék köszönetet mondani Mástert elnök úrnak, ugyanis nagyon világos, tisztességes banki megközelítést alkalmaz. Természetesen az EBB nem akar saját bőrére kockázatot vállalni, de mégis valamilyen kiegészítő választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy mennyi finanszírozást tudunk biztosítani a projektek számára. Azt hiszem, hogy itt a jó tapasztalatokra kell tekintenünk, gondolkoznunk kell arról is, hogy egyéb opciók is lehetnek-e. És megint csak visszatérnék most a különböző adókra, mint például a pénzügyi adó, stb. stb. De világosnak kell lennünk az európai kötvényekkel kapcsolatban, szerintem nem tudjuk az összes kérdést megoldani, és nem tudom, hogy az EBB tud-e önmaga a kihívásokra valamilyen választ találni finanszírozás tekintetében. Szeretném támogatni a visszatérő finanszírozási lehetőségeket, illetve alapokat. Szerintem itt egy nagyon világos álláspontra van szükség. És azt is gondolom, hogy a vitát el kell mélyítenünk természetesen, figyelembe kell venni az EBB javaslatait is, de nagyon világosan kell beszélnünk, ez nem elegendő ahhoz, hogy az Európai Unió céljait elérjük az elkövetkezendő tíz évben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsit most közbe kell avatkoznom, mert jelezték nekem, hogy biztos úrnak mennie kell még 5 percre, mondjuk egy kicsit kevesebb időre, most elbúcsúzik, és utána folytatjuk Karlval. Elnézést szeretnék kérni, de egy megjegyzésem azért lenne, a aggájaikat hallgatva. Talán emlékeznek rá, hogy egy évvel ezelőtt, amikor az úgynevezett pénzügyi stabilitási mechanizmus létrejött, a fő aggály az volt, hogy az európai költségvetés részvállalása kollaterális lenne. Ez plusz 60 milliárd euró lett volna. Most már legalább azt látjuk, hogy ez lezárult ugyanis a kifizetések mérlege megmarad, de egy állandó mechanizmusra van szükség, ami már inkább egy kormányközi rendszer lenne nem annyira európai költségvetési. De jól emlékszem aggájaikra, és emlékszem a vitáinkra is. Voltak, volt ott egy jelentős kockázat abban az időben. De most már egy teljesen új dologról beszélünk, és szerintem szükséges is, szükség is van erre a jelenlegi megszorítások közepette, hiszen energiáról, szállításról, finanszírozásról, innovációról, infrastruktúráról beszélünk. Itt mindenképpen a magánbefektetések, beruházások támogatását, ösztönzését tűztük ki célul. De ahogy a Maestat elnök úr is világosan elmondta, az ex ante az előzetes felső határ meghatározás a költségvetés, európai költségvetés esetében itt a parlamentnél egy kibővített mandátumot terveztünk, az Európai Beruházási Bankkal együttműködve a garancia alapnál. Az európai költségvetés viszonylatában ez csupán 9%-ot jelent, nem pedig többet, egy olyan összegnél, amelyet az Európai Beruházási Bank nyújtott kölcsönként harmadik országok számára. Tehát itt van a kockázat előzetes korlátozása. Ebben rejlik. Ez egy feltételezés, az európai költségvetés részvállalásának feltételezése. Ezzel kapcsolatban egyetértek aggájaik kal, de egy demokratikus legitimizálásról beszélünk ebben az esetben, illetve kontrollról. Köszönöm szépen figyelmüket. Eh, Még egyszer köszönöm, hogy eljött közünk, biztos úr. Folytatjuk Karl Haklund. Address my apologies to Mr. Meistert for missing the beginning of his, of his intervention. Had to go and vote in the Econ Committee. Uh, Uh, the liberal group is very positive to this initiative. A liberális csoport nagyon pozitívan reagál erre a kezdeményezésre. nagyon is illik a mi elképzeléseinkbe, terveinkbe, amit ön említett, nagyon is közel áll hozzánk, tehát el tudom mondani, hogy pozitívan viszonyulunk az elhangzottakhoz és a tervekhez. Néhány megjegyzést tennék. Először is, ami Kaffin úr aggályt illeti helyes, indokolt az ő félelme, hiszen nem tudunk minden kihívással megbírkozni. Ezen eszközök segítségével, de gondolom nem ez a lényege ennek az eszközrendszernek. Sok eszköz kell majd alkalmazni annak érdekében, hogy megoldjuk a pénzügyi problémáinkat. Én személyesen kiemelném, hogy nem szabad a beruházási bank szerepét félreértelmezni. Az EBB beruházási bank tehát nyilván korlátozza a befektetések körét. De ami elhangzott, ez egy nagyon is intelligens, okos terv, az EBB-t megfelelően fel tudjuk használni, annak érdekében, hogy sok tőkét emeljünk fontos projektek számára. Ami a politikai dimenziót illeti. Az elképzelés ugye az, hogy a lehetséges alapok szétosztása Ugye nagy projektekről beszélünk, és nagy politikai érdekekről is. És persze a kérdés az, hogy hogyan és miként és ki fog döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet bevetni ezeket az eszközöket. Mert ez okozhat politikai vitát, konfliktust is akár. Tehát ez olyas valami, amit szeretnénk majd tovább vinni. Tudjuk, hogy az EBB ma hogyan használja fel jelenlegi eszközeit, és nem hiszem, hogy lenne gondunk ezzel, de ha az új innovatív eszközöket használjuk, a kérdés az, hogy hol fogják a megfelelő döntéseket meghozni. Nagyon politikai döntések is kerülnek. Nem tudom, hogy a másod elnök úrnak van-e ezzel kapcsolatban mondani valója, nagyon nagy örömmel hallanám, vagy hallgatnám. De mi pozitívan viszonyulunk ehhez az elképzeléshez. Azt gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban érdekes viták elébe nézünk. Köszönöm, Helga. Szeretnék köszönetet mondani az EBB-nek ezért az előadásért. Általánosságban azt mondhatnám, hogy nagyon is támogatom ezt az eszközt, tehát hogy projektkötvényeink legyenek, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az adósság válság Európában nagyon komoly, másrésztről pedig szükség van arra, hogy új és fenntartható beruházások jöjjenek létre, ezért fontos, hogy új ambiciózus eszközeink legyenek, amelyek lehetőséget biztosítanak a befektetésekre. De két monitoring kérdésem lenne. Nem volt egészen világos számomra, hogy a juttatások, illetve hitelek esetében milyen arányok, milyen összetétel, illetve mix valósul meg. A második kérdésem pedig, hogyan biztosíthatnánk ezen mechanizmusok monitoringját annak érdekében, hogy a pénzügyi közvetítők, illetve az EKB, EBB szerepvállalását is megerősíthessük. Erre várom a válaszokat. Köszönöm. Richard. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék Mástat elnök úrnak köszönetet mondani az előadásáért. Frakcióm nevében szólok, én is, mi is nagyon pozitívan állunk tevékenységéhez, főként a határon átnyúló vagy transeurópai infrastruktúrába való befektetést támogatjuk. Tudjuk, hogy nagyon sok ilyen projekt a nemzeti vagy magánbefektetők számára kevéssé vonzó, talán azért, mert ha megnézzük már a beruházás méretét, illetve a kockázati elemeket, érthetjük, hogy miért nem vonz ez a befektetőket érthető, hogy igyekeznek támogatni olyan projekteket, amelyek hosszú távú értéket képviselnek az EU gazdaság szempontjából. A folyamatot szeretném jobban érteni, hogy hogyan védik meg az EU-s adófizetők, az európai adófizetők érdekeit. A kiadások minőségéről szeretnék érdeklődni, és Karl Haglundhoz hasonlóan szeretném tudni, hogy hogyan állítják fel a prioritásokat, hogyan választják ki a beruházásokat prioritás szempontjából, és az európai adófizető érdekeit hogyan védik meg a szükségtelen kockázatnak való kitettségtől. Köszönöm. Um, Köszönöm. Mástat elnök úrtól nem akarom elvenni a választ, de szerintem mi határozott meg a prioritásokat, az én válaszom, ő pedig gondoskodik arról, hogy hogy finanszírozza ezt. Lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsítettem, de valahogy ebbe az irányba kéne menni, mert különben felmerül az a probléma, amit Engel úr mondott, hogy nincsen demokratikus kontroll. Szerintem ez világos, úgy gondolom. Jürgen Klute. Köszönöm, Jutta. A frakcióm nevében azt tudom mondani, hogy mindeddig amellett szálltunk sikra, hogy legyenek euró kötvények, ami most projekt kötvényként itt megjelenik, ez először nekem nagyon érdekesnek tűnik, hát véglegesen nem tudok semmit elmondani róla, hiszen az eurobond alatt valami mást értettünk az eurókötvény alatt, de minden esetre a projekt azért érdekes, meg fogjuk nézni ezt alaposabban, és kialakítjuk az álláspontunkat is majd ezzel kapcsolatban. Minden esetre alapvetően úgy vélem, hogy ez az irány támogatandó részünkről. Ami pedig az új pénzügyi instrumentumokat illeti, itt egy új aspektus is felvetnék, hogy a a új konstrukciókat hozunk létre ezen a területen. Újra és újra megkerestek többen a helyszínen, a terepen kint, hogy úgy mondjam, akik bíráltak és rákérdeztek, hogy a monitoring hogy alakul a helyszínen, amikor az Európai Beruházási Bank pénzeket adott ki, és hát úgy tűnik, hogy érdeklődnek az emberek, hogy a pénzeket hogy használják fel, és talán érdekes lehetne mm, felvetni most azt, hogyha új ilyen instrumentumokat hoznak létre, akkor mm, ezt meg kéne nézni, és egy keményebb, egy erősebb monitoringot és kontrollingot lehetne kialakítani. Egy második és egyben utolsó aspektus, amit felvetnék, az EIB a harmadik ország vonatkozásában mm, szinte beruházási bankként, egy befektetési bankként működik, szinte versenyez az Európai Bizottsággal, amelyik támogatja a fejlesztési segélyeken keresztül ezt a területet. Hogy tudjuk elérni, és ez a kérdésem, hogy az EIB ne ássa alá a bizottság ilyen fejlesztési segély, segítségnyújtásra irányuló tevékenységét. Ez egy fontos téma, és szerintem ha már beszélünk erről, akkor az új konstrukció során, vagy az új meghatározások során érdemes lenne erről még beszélni, vagy is meg kéne vizsgálni. Köszönöm. Nyikica. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, elnök úr. Frakcióm nevében azt szeretném mondani, hogy elvben ez egy ragyogó javaslat, hozzájárulva a téma visszatekintéséhez. Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt Dölor elnök úr javasolta a projektkötvényeket. Én akkor a magánszektorban dolgoztam, és szorosan figyelemmel kísértük Dölor elnök úr javaslatát, de ez valahol elveszett a brüsszeli bürokráciában. Nagyon nehéz időket élünk meg, és újra előkerült ez a javaslat. Elvben nagyon jó eszköz, de nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. az intézményi befektetőket is mobilizáljuk, ahogy a Májstát elnök úr ezt említette, de a magánszektort hogyan hogyan lehetne mobilizálni, miért az intézményi befektetőkről beszélünk. A következő kérdésem, hogy ezek a projektek túllépnek, fölötte állnak azoknak a projekteknek, amelyek a strukturális alapokba tartoznak? Ki kezdeményezi ezeket a projektjavaslatokat? Egy állami magánprojektben ki lesz a tulajdonos. Az ötlet valószínűleg a vállalati kötvényeken alapul, ezzel kapcsolatban vannak tapasztalataink. Ön lát-e hasonlóságot a kettő között? Általánosságban nagyon innovatív és jó eszközről van szó. Köszönöm. Köszönöm. elnök úr. Válaszolna. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hölgyem és uraim, tisztelt képviselő, köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Engel úrral kezdeném. Az összegek hatalmasnak tűnhetnek, de hát ne felejtjük, hogy a beruházások nagy része jól finanszírozható a magánszféra által, mert eléggé jól megtérülnek, rentábilisek. Az energiaágazatban a beruházások nagy részét a nagy társaságok, gyártó cégek, elosztó, áramszolgáltató cégek tudnak finanszírozni, hiszen nagyon jól hozzáférnek a tőkepiachoz. Amit ki akartam emelni, és itt csatlakozom a Káfinúr úr által megemlített különbségtételhez, a projekt kötvény csak bizonyos projektekre való, olyan projektekre, amelyek egy köztes állapotban leledzenek. Olyan projektekről kell szó legyen, amelyek elég jövedelmet generálnak, hogy valóban a projektkötvényekre vonatkozó feltételeknek megfeleljenek. Elég, eléggé rentábilis kell legyen az ilyen projekt. De önmagukban ezek a projektek valóban nagyon magas kockázatot reprezentálnak, eh, tehát a projekt társaságok által kiadott kötvények szempontjából nagyon fontos, hogy a kötvényeket meg, lehetjen, meg lehessen vásárolni az intézményi beruházók által. Általában ezek magántársaságok, nyugdíj alapok, biztosító társaságok, akik hosszú távú befektetést keresnek, bizonyos minőségű befektetési lehetőséget. A projektkötvények elkezelése nem azt mondja, hogy mindenfajta projektet egységesen lehet finanszírozni. A projektkötvények olyan projekteknél jó, például ö, a a díjfizetős autópálya szakasz építése valóban a, az adósságszolgálatot tudja majd finanszírozni, ilyen esetben lehet kibocsátani és használni projektkötvényeket. Tröppel asszony kérdésére reagálnék. Valóban nagyon lényeges az ő kérdése és megjegyzése. Itt bizonyos dimenziójú, nagyságrendű projektekről van szó. Mi egy projekttársaságot finanszírozunk. Ez a projekttársaság lehet magáncég, közvérából, PPP típusú társaság. Ez a társaság van megbízva azzal, hogy megvalósítsa az infrastruktúrális beruházást. Ennek a társaságnak kell legyen tőkéje. Mi az bizottság és az EBB egy adott összeget ö, garantálunk, a társaság által kibocsátott projekt projektkötvényeket megveszi az intézményi beruházó. Tehát nincsen fix mennyiség, de azt gondolom, hogy egy 100 millió eurós projektnél, ahol ennyi a költség, 20 millió euró tőke kell legyen a társaságban. Mi hozzátesszük, a bizottság és az EBB hozzátesszük a 20 millió eurónál nagyobb összeget, és ennek segítségével 60 milliót lehet az intézményi beruházóknak kötvény formájában kifizetetni. Ez a tranching Különbséget kell tenni a különböző szintek között, ugye van az alaptőke, magántőke, van a junior és a senior adósságállomány, ha úgy tetszik. Az én példámban ez a köztes szint, különböző formulák lehetségesek, ez a tárgyalások alapját és egy közös döntés alapját képezi bizottság a közösen döntetünk. A bizottság mondhatja azt, hogy garantálja ezt az összeget 10 millió euróig, vagy 15 millió euróig. Egy másik formula szerint a bizottság egy első garanciát, az EBB pedig a kiegészítő garanciát kínálja. Ami biztos az az, hogy a kezdetettől fogva tudni fogjuk, hogy mi az a maximális kiadás, amelyet az európai költségvetésnek kell lefednie. Ha a dolgok jól alakulnak, akkor nem lesz nagyobb kiadása az európai költségvetésnek, de meg maximalizálni kell az európai költségvetésből kivendő összeget. Nyilvánvaló, hogy nem minden projektet lehet így finanszírozni. Ásfolf úr azt kérdezte, hogy hogyan értékeljük a projekteket, nyilvánvalóan fel fogjuk használni a szokásos kritériumunkat. Ezek általában három típusúak. Az első dolog az az, hogy olyan projekt kell legyen, amely hozzájárul egy Európai Uniós célkitűzés megvalósításhoz. Akármilyen közlekedési projektet nem fogunk finanszírozni. Olyat, amelyet elismer a tanács, a parlament, a bizottság, olyat, mint európai kiemelt projektet. Ezt mi úgy hívjuk az eligibility, tehát a támogathatósági kritériumok, a jogosultsági kritériumok. Aztán megnézzük a technikai, gazdasági, pénzügyi aspektusokat megnézzük, hogy ez valóban fenntartható, sound projekt, ahogy mondjuk angolul. Elegendő bevételt generál-e ez a projekt, hogy ki lehessen fizetni, vagy törleszteni lehessen az adósságszolgáltat. Egy harmadik kritérium fajta, környezetvédelmi, szociális, társadalmi kritérium. Fontos az is, hogy ezen projekt támogatói kötelezettséget vállaljanak az európai normák betartását illetően. Ha mind a három kritériumra igen a válasz, akkor ezt a projektet támogatni tudjuk, méghozzá az EBB igazgató tanácsa elé terhesztjük ezt a projektet, és ebben az esetben az Európai Bizottságnak is, mert mint említettem, együttes döntéseljárás alá tartoznak az ilyen projektek finanszírozási kérdései. Az EBB és az Európai Bizottság közös döntése alá. Ami az adófizetőt illeti, nem közvetlenül érinti az adófizetőt. Az adófizető pénzét az európai költségvetésen keresztül használjuk fel, annak érdekében, hogy mm, korlátozzuk, maximalizáljuk a garanciát, amelyet az Európai Unió kell biztosítson. Tehát van ilyen, valamilyen módon a az adófizető pénzét soha nem használjuk fel azon felül, mint amiről a parlament döntött költségvetési ellenőrzési hatásköre keretében, maximalizálják az összeget, ha a helyzet jól alakul, az adófizető pénzéből kevesebbet fognak alkalmazni, mert a maximális kötelezettségvállalás a legtöbb esetben vissza fog térni a költségvetésbe, hiszen nem kell majd felhasználni az Európai Uniós garanciát. Klut úr helyesen eh, vetette fel a monitoring kérdését. Nyilván nyomon kell követni a projekteket, de ha adott nagyságrendű projektről van szó, Tropel asszonyra is eh, reagálva mondanám ezt, nincsen eh, közvetítő, pénzügyi közvetítő. Erről már beszéltünk korábban, tehát nincsen köztes, tehát nincsen közvetítő szerepű intézmény. Amikor kis projekteknél fel kell használni a közvetítőket, hát mindig felmerül az ellenőrzés kérdése. Az alapok végső felhasználásánál. Nyilvánvalóan nagyon sok eredményt értünk el ezen a területen, de természetből adatóan ez egy nehézkes dolog. Ha nagyobb projektről van szó, akkor mi közvetlenül finanszírozzuk, nem használjuk fel a közvetítőket, és így sokkal közvetlenebből tudjuk ellenőrizni a pénzek, az alapok felhasználását. Ez benne is van a finanszírozási szerződésben, a jelentés vagy beszámoltatási kötelezettség a reporting keretében. Elnök hogy azt hiszem, hogy néhány elemre válaszolván tudtam reagálni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a elhangzottakra. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, bízom abban, hogy valamennyiünk számára sok minden megvilágosodott. Van-e még kérdés Májstat elnök úrhoz? Raimond. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel vettem tudomásul, hogy az, amit az aktuális pénzügyi perspektíváról elmondott a pilot projektekkel kapcsolatban, a kutatásban, a közlekedési infrastruktúrában az Európai Beruházási Bank és a költségvetés között együttműködésre kerül sor, és ön is pozitívnak látja ezt a tendenciát és ön is amellett szállt síkra, hogy ezt a mechanizmust bővítsük ki. Most az EIB pénzeszközei nyilván nem szaporíthatóak a végtelenségig, és ami az aktuális fejleményeket illeti, nyilván sor kerül majd adott vitákra, hogy milyen formában lehet bizonyos módon bővíteni a harmadik országban való fellépését az EIB-nek. Aztán hallottunk itt számokat az energiahálózatokról, a közlekedési infrastruktúráról, tehát összességében milyen beruházási volumen szerepel itt, és ezt tulajdonképpen a magángazdaságnak kéne csinálnia, de vannak olyan területek, ahol a állami a közpénzeket kell bevetni erre, vagy az EIB pénzeit, mert nem elég a megtérülés ezen a területen. A kérdésem az konkrétan, hogy az európai költségvetés összefüggésében az energiában, a közlekedésben hol látja a határt, mit lát lehetségesnek az EIB részéről itt? Köszönöm szépen, elnök asszony. Felteszem magamnak a kérdést. 3000 milliárd euró? Ez mentálisan hát nem tudom feldolgozni, de egy néhány dolgot már láttam a gazdaságról és a mezőgazdaságról. Úgy gondolom, hogy elég reális képet tudok alkotni ezekről a összefüggésekről. A regionális politikában néztem projekteket, ott jól működött ez. Miért nem igyekszünk egy hasonló rendszert kifejleszteni a költségvetésen belül a mezőgazdasági politikában? Nagy az igény a környezeti beruházásokra, nagy az igény arra, hogy a termelés, a mezőgazdasági termelés intenzitása erősödjék, hiszen most 7 milliárd, de valamikor 9 milliárd embert kell táplálnunk. Vagyis egy Jeremyhez hasonló programot hozzunk létre a mezőgazdasági politikában. Annak érdekében, hogy ez tényleg hasznos legyen Szerintem ez tényleg jobb lenne. Túl egyoldalú a gondolkodásunk, támogatásokra gondolunk, és szubvenciók jutnak eszünkbe, és mm, csak erre tudunk gondolni, mert azt mondjuk, hogy ne, amúgy nem működik a mezőgazdaság, de ez nem így van. Az a mezőgazdaság az a terület Európában, amelyik nem kap hiteleket, és nem is tudja azokat visszafizetni. Nagyon sok apró kis beruházásra lenne lehetőség a gazdák körében, és a vidéken élő lakosság körében, ami jól hasznosulna. Tehát nem csak másoknak kéne beígérni a hiteleket. Isabel. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a gondolatait. Szeretnék visszatérni az egyik válaszában említett témára, ami a három alapelvet illeti, ami alapján meghatározzák, hogy a projekt támogatható-e az új közös projekteknél. Ön azt mondta, hogy bizonyos megtérülési arány nagyon fontos, illetve vonzani kell a magánszféra beruházásait is beszélt a biztosítótárságokról, a nyugdíjalapokról. A biztosítók, a nyugdíjbiztosítók általában nem garantálják. Nem tudom, hogy nincs-e érdek ellentét az olyan projektek között, amelyek nem lehetnek túl nagyok, nem lehetnek teljesen finanszírozhatóak a magánszírából, sem teljesen a társadalmi oldalról. Nincs ellentét. Itt a parlamentben, a bizottságban meghatározzuk a prioritásokat, ez a mi feladatunk, aztán utána a magán szféra fog majd olyan választási helyzetbe állítani minket, amiről mi nem szeretnénk dönteni, ami a, az egyeztetés második elemét illeti. A monitoring persze nagyon fontos, illetve az érdekellentét, illetve annak a kockázata, hogy az általunk meghatározott prétásokat lehet, hogy nem tartják be a magán befektetők. Lehet, hogy az elvárások itt különbözőek lesznek. Itt azért sok kérdőjel merül fel, hogy hogy működhet ez. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Erről próbáltam beszélni az imént, hogy hogy tudjuk megoldani a politikai értékelését a projekteknek, hogy a végén persze egy pénzügyi értékelésre sor kerül, az teljesen magától értetődő. De nyilván erre még kialakítunk majd valamit. Köszönöm szépen, csak egy eh, gondolatot osztanék meg önökkel, ugyanis nemrégiben a Wim Cox jelentéssel kapcsolatban ez volt ugye félidős értékelése a Lisszaboni stratégiának. Itt volt az egyik, a legfontosabb része ennek az elemzésnek az, hogyha például összehasonlítjuk az EU-t az USA-val, illetve más térségekkel, ami miatt le vagyunk maradva, az az, hogy alacsony a befektetési beruházási szint a gazdaságban. És most már sokkal rosszabb a helyzet. Láttam újabb számadatokat, és azt láttuk, hogy, a, hogy 2000-ben az állami beruházás szintje Európában azt hiszem, hogy két, a GDP 2,5%-a volt, 2015-ben pedig valószínűleg másfél százalék lett. Ez tulajdonképpen katasztrófa az állami beruházások terén. Úgyhogy ez lenne az egyik legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell, a beruházási szintet, az európai gazdaságba vetett beruházási szintet kell megemelnünk. Hogyan tehetjük ezt meg? A tagállamok nem tudják ezt meg tenni a költségvetési korlátozások miatt, a deficit helyzet miatt. Az Európai Uniót sem akarják, mert hát az Európai Uniós költségvetésre kinő, mm, kibővítésére sincs meg a politikai akarat. Úgyhogy itt pénzügyi eszközökre van szükség. Azonban itt a problémám az az, hogy hogyan adjuk el ezt az ötletet a tagállamoknak, a piacnak, a PPP rendszert igyekszünk megerősíteni, de ez kudarcot vallott Úgyhogy meg kell győznünk a résztvevőket, a szereplőket. Egyes tagállamok azt mondják, hogy nem, ez tulajdonképpen csak az Európai Uniós költségvetést akarják becsempészni a hátsó kapun. Átláthatóságot akarunk, egyetemességet az európai költségvetés szempontjából, és mi sem akarjuk azt, hogy különböző eszközeink növekednek az Európai Uniós költségvetésen kívül, hanem azt szeretnénk, hogy az elszámoltathatóság megvalósuljon a költségvetési hatóság eh, két ágával kapcsolatban, átláthatóság tekintetében. Hogyan oldjuk ezt meg? Az európai tagállamokat meg kell győzni arról, hogy igenis van itt valami, ami nekik fontos, nekik hasznos. Tehát ezt kérdezném Mását úrtól, hogy hogyan adjuk ezt el a tagállamoknak. Madam Chair, I didn't get it. Elnök asszony, én nem kaptam még eh, Mását elnök úrtól választ a kérdésemre. Ezek a projektek fölötte vannak-e azoknak a projekteknek, amelyeket a strukturális alapból finanszíroznak, ugyanis a regionális alap, a koherencia alap hálózatokat fednek le. Tehát mi, ami pedig kimarad, azokat fednék le a projektkötvények. Ez a strukturális alapok és a projektkötvények kombinációjaként valósulna meg? Nem, nem válaszolta meg a kérdésemet, úgyhogy ez lenne tiszteletteljes kérdésem, hogy válaszoljon. Herr Präsident, Ihre Antwortrunde. Elnök úr, az ön válaszai következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Böge úrnak azt szeretném mondani, hogy itt csak az Európai unió belüli projektekről beszélnek, és az EBB csak ilyeneket finanszíroz, fel vagyunk szerelkezve, tehát valóban garantálni tudjuk az európai projektek finanszírozását a projektkötvények rendszerével is, de a projektkötvények csak a projektek egy részét érintik. Megvan a lehetőségünk arra, hogy európai infrastruktúrális beruházásokat támogassunk. Nincsen szükségünk további emberi erőforrásra, a meglévő munkatársi gádánkkal meg tudjuk oldani, már bemutattuk, hogy képesek vagyunk a finanszírozás volumenét megnövelni a válságra reagálva valóban újabb munkatársakat kellett felvennünk, de a jelenlegi munkatársi állományal garantálni tudjuk a következő években az európai infrastruktúra finanszírozását. A kérdés, ez egy másik kérdés, hogy másként az Európai Unión kívül hogy járunk el, de hát ez egy másik vita, ami az Európai Unión belüli EBV tevékenységet illeti, a jelenlegi állományjal meg tudjuk ezt valósítani. Paulsen asszony, sajnálatos módon nem tudok erre a kérdésre válaszolni az agrár ágazatra, mert mi az agrár ágazatban nem tevékenykedhetünk. Az év az volt, ha van kap, az EBB nem léphet fel az agrárágazatban. Ez a válasz a hagyományos válasz vagy érv. Én ehhez nem tudok mit hozzátenni. Zavella asszony, azt mondanám, igen, el tudom képzelni egy kombinációt a csodás alapokkal, már erre van példa. A 3J, a JASPERS, ugye technikai segítségnyújtási program, amely kombinálja a struktúrális alapokat az EBB forrásokkal, aztán a Jeremy program, amely a KKV-ket támogatja, és az a cél, hogy átalakítsa a struktúrás alapokat olyan forrásokká, amelyekkel a KKV-kat lehet finanszírozni. Ez a helyzet a Jessica programban is, a város rendezés terén. Tehát ez a kombináció, struktúrás alapok, EBB források, ez működő mechanizmus, és el lehet képzelni, hogy a bizottság a projektkötvényekhez hasonló programot dolgozhatnak ki, egy olyan program esetében, amely a stratégiai alapok égisze alá tartozik, egy ilyen programot lehetne egy ilyen kettős finanszírozási forrással támogatni. Mi azt gondolom, hogy teljesen elképzelhető ez a modell. A struktúrális alapokat úgy lehetne felhasználni, hogy multiplikátor hatást érhetnénk el. Durand asszony egy nagyon is jogos kérdést tett fel, ugye a beruházások minőségére vonatkozóan. Éppen ezért azt mondtam, hogy először is valóban olyan projektről kell legyen szó, amely hozzájárul az Európai Unió prioritásainak megvalósításához. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű parlamenti és tanácsi jelzések van szükségek, például a közlekedési TEN hálózatnál. Itt valóban egy olyan projektről van szó, amely felkerült a kiemelt projektekre, de ha persze olyanról van szó, amelyet leállított, a, tehát amit előírt a, a parlament és a tanács, akkor tudjuk, hogy ez valóban az EU célkitűzéseit követi, nem mindig ennyire világos ez, vannak olyan projektek, ahol van kapcsolat valamelyik prioritással, de általában tudni kell, hogy ez a projekt valóban jogosultságot élvezze. Következő fokozat az, hogy valóban van-e elegendő minőség. Van-e minősége ennek a projekteknek. Nem a ö, projekt kötvények fogják ezt meghatározni, sem a projekt kötvények kibocsátói, hanem az EBB. Meg kell néznünk, hogy milyen technikai, gazdasági, pénzügyi minő, vagy jellemzői vannak ö, a projektnek. Nyilván a beruházók örülnek, hogy az EBB végzi el ezt a munkát, hiszen az EBB több tapasztalattal rendelkezik, jobban fel tudja mérni egy infrastruktúrális projekt minőségét, hosszú távú hatását. Az EBB végzi el ezt az értékelését, nem pedig az intézményi befektető. Zárásképpen azt mondom, hogy egyetértek azokkal, akik azt hiszem Fárm úr, valóban ez igaz volt a Lisszaboni stratégiára, ez igaz a 2020-as európai stratégiára. Európa, ha meg akarja őrizni világ gazdaságban elfogadt, e- el, el megszerzett helyét, akkor valóban többet kell befektetni az innovációba, a fejlesztésbe, a kutatásba, ez nagyon fontos jövőnk szempontjából, és közösen kell megtalálni a forrásokat, az eszközöket, a költségvetési megszorító intézkedések ellenére olyan eszközöket kell találni, amelyek a jövőben fenntartható beruházásokat jelentenek. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Láthatják, hogy az EIB-vel szemben számos követelményt fogalmaznak meg, nem csak az, hogy a projekteket finanszírozzák is, amelyekről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdemes őket finanszírozni, hanem szeretnénk egyfajta reklám stratégiát is a tagállamok felé a finanszírozás érdekében, és azt gondolom, hogy nekünk is az a dolgunk, hogy ezen dolgozzunk, hogy a tagállami kormányaink meggyőzhetők legyenek arról, hogy ez a megfelelő hozzászólás. Most a raportőr kap szót lezárásképpen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Májstát elnök úrnak is ezt az előadást. A Sure Bizottság eddigi ülésein arra jöhettünk rá, hogy a költségvetés szintje, illetve hogy milyen hatalmas szükség van a az Európai Bizottság különböző főigazgatóságainak az új finanszírozásra ahhoz, hogy új közösségi politikákat valósítson meg. Teljesen világos, hogy az új Európai Uniós költségvetés nem elegendő ahhoz, hogy valamennyi kiadási területet lefedjem, ezért azok a biztosok, akik felsorakoztak itt a Sure Bizottság előtt, kiemelték, hogy milyen fontossággal rendelkezik az Európai Beruházási Bank jövőbeli szerepe, illetve főként, ami ezeket az innovatív eszközöket illeti. Mástert úr előadásából, illetve az erre adott reakciókból, főként az válik világosá, hogy szükséges ezeknél a közös pénzügyi eszközöknél megállapítani, hogy melyik a kockázat, illetve jövedelmezőségi terület, amelyet az uniós költségvetésből kell finanszírozni. És teljesen egyértelmű, hogy ez a felelősség az uniós költségvetésnek előzetesen kell megállapításra kerüljön. Tudnunk kell más részről, és jól tudom, hogy nem ez a jó pillanat, de nagyon érdekes, hogy a Sure Bizottság munkájának lezártáig meg kellene tudnunk, hogy mi az a kiadási mennyiség, amelyet le lehet fedni ezeket az új eszközöket. Teljesen világos, hogy nem lehet konkrét számokat említeni a következő pénzügyi tervezettel kapcsolatban, anélkül, hogy tudnánk, hogy az Európai Beruházási Bank milyen szerepvállalással él majd, főként a projektbondok esetében. A vitát egy adattal kezdtük, az EBB jelen pillanatban a közösségi politikákban 80 milliárd eurós éves adattal rendelkezik. Ez az Európai Unió költségvetésének kétharmadát teszi ki kifizetési előirányzatokban. Ismétlem, ez a számadat, amit mondtunk, de ott van persze a multiplikátor hatás, az Európai Uniós kiadások esetében az új beruházásoknál 5%-os. 1,2-nél tartunk, és az új források, amelyeket mobilizálni kell, illetve a beruházási banknak rendelkeznie kell azokkal. Az új eszközöknél, például a projektkötvényeknél is nagyon magas lesz. Nagyon sok kollégának igaza volt abban, hogy növelni kell az átláthatóságot, illetve a demokratikus kontrollt. Ezt a biztos úr is említette, de világosá kell tenni, hogy a költségvetési hatóságnak milyen szerepe van, teljesen mindegy, hogy ez a parlament, az Európai Tanács, úgy a projektek meghatározásában, nem is annyira jóváhagyásban, hiszen ezek a technikai kritériumok elsősorban a beruházási bankhoz tartoznak. Itt arról beszélünk, hogy a közösségi költségvetést garanciaként használnánk, ezt sokkal pontosabban meg kell határozni. Remélem, hogy ezen a területen előre lépünk az elkövetkezendő hónapokban. Az is nagyon világos volt, hogy a projektek támogathatóságának melyek a kritériumai. Egyértelműen az Európai Uniós célkitűzésekhez kell hozzájárulnia. Úgy a 2020-as stratégiában, mint a Lisszaboni programokban, illetve ahogyan a kollégák is említették a strukturális alapok működésével kapcsolatban megvalósítható projekteknek kell lenniük finanszírozási szempontból, tehát rendelkezzenek valamilyen jövedelmezőséggel, valamilyen megtérüléssel illetve szociális kihatással is kell rendelkezzenek. Ebben az esetben természetesen élvezik a parlament támogatását. Azt hiszem, hogy így módon lehet összefoglalni Májstát úr előadását, illetve az elmúlt vitát. Szerintem a Sure Bizottságban nagyon pozitívan értékeljük ezeket a projekteket, és úgy gondoljuk, hogy az egyetlen módja annak, hogy az európai költségvetésnek ilyen dimenziót adjunk, hiszen annyi és annyi kötelezettségvállalásnak akarunk megfelelni, és így módon az Európai Beruházási Bank is aktívan szerepet vállal remélhetőleg megvalósítható pénzügyi terv fog létrejönni így módon. Köszönöm, ennyi lenne. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Szálvadó. Úgy vélem, hogy ma egy sor kérdésre kaptunk nagyon sok választ, és olyan válaszokat kaptunk, amelyekkel tudunk mit kezdeni. Az ülésünkön mindig képvisel van az EIB ha a mi szakbizottságunk ülésezik, tehát nyomon követik, hogy mi történik itt, miről vitázunk, de ma még az elnök is jelen volt a bank részéről, örülünk, hogy eljött, és hogy az összes kérdésünkre válaszolt. Abban bízom, hogy a Euro Project bondokkal, az európai projektkötvényekkel sikeresek leszünk, amiről ma megint csak meggyőztek, újra meggyőztek, hogy úgy fogalmazzak, hogy az Európai Beruházási Bank joggal viseli az európai jelzőt a nevében, mert a közösségi módszert állítja az előtérbe. Köszönöm szépen! Ha több kérdés nincs, akkor megköszönöm, hogy eljött. Köszönöm az összes kollégának, hogy ilyen sokáig kitartottak. Ha egyéb nincs, az egyebek ponthoz, akkor pedig mindenkinek kellemes estét kívánok, és legközelebb találkozunk a következő ülésünkön jövő héten csütörtök délelőtt Strasbourgban. Addig pedig kellemes időtöltést.